Good morning. Jó reggelt kívánok! Kezdjük meg az ülést. Remélem működik a tolmácsolás, mert szokásomhoz híven olaszul fogok beszélni. Szívesebben elnöklök olaszul. De... Üdvözlök mindenkit, és kezdjük a munkánkat az egyes napirendi ponttal, mint általában, tehát a napirend tervezetnek a jóváhagyásával a legfontosabb pontok a mai napon olyan petíció témára vonatkoznak, mint például a TVD-nak a befizetése Olaszországban, a tarantói eset, az Írországot érintő petíció, a vízumoknak a kérdése Görögország esetében, akkor lengyel eset, a, a brit polgároknak a szociális védelme Franciaországban, adminisztratív dokumentumoknak a hozzáférhetősége, átadása Lengyelországban, és a egyéb megelőzési témákra vonatkozó felvetések. Oken asszony azt kérte, hogy tájékoztassam önöket, és örömet eleget ennek a kérésnek. Tehát, hogy tájékoztassam önöket a szolidaritásunkról, mármint az ő szolidaritásáról a mi munkánkban, ugyanis egy balesetet szenvedett el szegény, nem súlyosat, de minden esetre kórházba került, legalábbis jelenleg kórházban van, ezért nem vehet részt a mai napon a munkánkban, így módon. A napi renden lesz néhány változtatás a mai napon a szavazások és a viták a missziókkal kapcsolatosan 11 órára kerül sor, tehát a szavazásra 11 órakor és nem délután. A galíciai misszióról szóló témánkat pedig elhalasztjuk az ülésünket novemberre. A 8-as pont pedig kiiktatásra került a petíció benyújtója kérésére, és a 11-es is, mert hogy nem kaptuk meg, hogy ki lesz a koordinátor a témának, a koordinátoroknak kell majd eljárniuk e tekintetben. Az ötös ponttal kapcsolatban pedig Pizzotó asszony fogja Paxas urat helyettesíteni a 7 9 és 16-os témákban viszont a petíció benyújtója jelen lesz, ami pedig a koordinátoroknak az ülését illeti. 11 óra 45-kor kezdjük majd a koordinátív ülés. Ha nincs ellenvetés, akkor jóvágyban tudnak tekinthetjük. Úgy látom, hogy senki sem ellenzi ezt a témát, illetve Szelafrakosz úr két szólt. Üdvözölnék mindenkit, nekem semmiféle ellenvetésem nincs, de mivel gyorsan Aténba kell utaznom, ezért néhány rövid magyarázatot szeretnék szolgáltatni, amelyeket kérek felvenni a jegyzőkönyvbe. A hatossal kapcsolatosan először is, Mara Bizotto petíciója. Az olasz televízió megsértette az Európai Unió jogszabályait szerinte. Szerintem nyitva kellene tartani ezt a petíciót 11-es. A dániai tényfeltáró látogatást szeretném elmondani, hogy mit gondolok erről, szeretném elfogadásra ajánlani tehát igennel szavazok ezzel kapcsolatosan. És aztán az ALDE, a szocialista és a néppárti frakció javaslatára is kitérnék. A koordinátorok ülésén kellene majd felvetni egy témát, és a lengyelországi tényfeltáró látogatással kapcsolatosan egyetértek a jelentéstevővel, és támogatom ennek elfogadását. Köszönöm szépen, Szenevrakusz úr. Buna úr szó. Tudom, tudom, hogy esetleg azért kéri a szót esetleg, hogy távozon, mint szálltakoz, akkor megértem, de lehet, hogy az egyéb témába tartozik majd a hozzászólása, de folytatom a négyes ponttal, a napi rendel kapcsolatosan jóvá kell hajtnunk a 16 szeptemberi jóvágyás, vagy a napi rendel kapcsolatosan hozzászólás, akkor önni a szó. Bueno, eh, buenos días. Yo quisiera, a proposición de <clears throat> mi colega Keith Taylor, proponer que el informe... Nos, Miss Taylornak a nevében javaslom, hogy a Lengyelországról szóló jelentést a következő ülésünkön szavaz. Kolléga Taylor eh, per iscritto, questa richiesta mi è stata formulata ieri. Nos, ezt a kéremet tegnap este igazán kére, kísérelmesen nyújtották be, én eljártam a frakcióknál, és már ellenezte kettő frakció, most frakció újra a elevetését is látjuk, tehát szavazásra kell, hogy sor kerítsünk, mert már a napi renden szerepel ez a téma. Mikrofon nélküli hozzászólás, elnézést kér az elnök asszony. Akkor a kettes napi rendi pont a szeptember 16 és 17-i jegyzőkönyvnek a jóváhagyása van-e ellenvetés? Nincs, akkor tehát elfogadottnak tekinthetjük. Kiki megállapíthatja, hogy közreadtuk a napi rend tervezetnek az első változatát, és azokat a határozatokat is ismeritek, amelyeket a koordinátok ülésén hoztuk, hoztunk meg, pedig itt a megszavazott, illetve önök előtt lévő programban nem szerepetnek a koordinátoknak a határozatai, mert hogy nem kerültek felolvasásra, illetve nem kerülnek felolvasásra a délelőtt során, hanem ma délután fogjuk őket felolvasni együttesen azon határozatokkal, amelyeket a koordinátorok a mai délelőtt során fognak még majd meghozni. Tehát a korábbi ülésüknek a határozatai hatályba majd akkor kerülnek, amikor a szavazások is megtörténnek a mai ülésünkön. Az elnökségi közlemények sorában a B melléklettel kapcsolatosan azt tudom elmondani, hogy észrevételeket tehetnek még a mai munkálatainknak a vége előtt, és amennyiben nincs további hozzászólás, Buna úr, ön kért szót. Prego. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hogy emlékeztessek arra, hogy Zsigúrnak a petíciója 2011-ben ne kerüljön lezárásra, ellentétben azzal, amit terveztetett, az ő ügye most a sajtónak az élére került, mert hogy átadták, kiadták Németországnak, tehát nagyon aktuális témáról van szó, és semmiféle elemzés nem születette erről a témáról a 46-os témában, következésképpen a B pontok keretében, azt hiszem fontos ez a javaslat, amelyet teszek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezen pontosításokat, a B pontokkal kapcsolatosan való felvetéseket írásban kell ezeket beterjeszteni, és ezeket utána ö, a ö, elnökség eljár, és a elnökség, illetve az ülésnapnak a végére kell ö, ezeket feldolgozni, tehát nincs igazándiból itt egy kivételes dolog, de a titkárság meg is szavazta ezt. Thank you very much. Uh, Madam Chair, I would like to... Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Szeretném megkérni önt, hogy két petíciót ne zárjunk le. Az egyik közülük az 1298-as, a 2012-es évből, amely a szlovák állampolgárok kettős állampolgárságáról szól. Amikor májusban megvitattuk a témát, ön megígérte, hogy megvárjuk az Alkotmánybíróság ítéletét, és ez az ítélet még nem született meg. Úgy gondolom, nagyon fontos lenne megvárni a bírósági határozatot, és hogy fontos lenne, hogy ne zárjuk le a petíciót, mielőtt a bíróság döntene. Az alapvető jogokat érinti ez a petíció. Azok a polgárok, szlovákiai polgárok, akik második állampolgárságot is felvesznek, elveszítik szlovák állampolgárságukat. A másik az 1571-es, a 2012-es évből szintén egy magyar állampolgár nyújtotta be ezt a petíciót, aki elveszítette a rokkant nyugdíját, miután Magyarországon elfogadták az erre vonatkozó új törvényt is, amely nem hagyott elég időt az embereknek az változásokra való felkészülésre. Sok más hasonló petíció is érkezett, és mi megkértük az Európai Bizottságot, hogy készítsen tanulmányt a válság hatásáról Európában a fogyatékkal élőkre. Szerintem fontos lenne megvárni a tanulmány eredményét, és ezt is a többi hasonló petícióval együtt nyitva tartani. Köszönöm szépen, Gönc asszony. Megkaptuk az ön kérelmét, tudomásul vettük azt, és mindkét kérését figyelembe fogjuk venni, és meg fogjuk fontolni a koordinátorok ülésén. Köszönöm szépen. Quindi possiamo andare avanti con l'ordine del giorno e... Nos, akkor folytassuk a napi rendünket, most pedig már az ötös pontnál tartunk jelentés az Európai Uniós jogszabályok alkalmazásának nyomon követéséről szóló 29 éves jelentésről. Nos, mint jeleztem már, Bizzotto kollégánk fog majd Paxas úr helyett szólni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én akkor felolvasnám Paxas úrnak a feljegyzését, mint hogy nem lett a körünkben. A 29. jelentésről van szó az Európai Uniós jogszabályok alkalmazásáról és annak, azoknak a nyomon követéséről. Ez az európai direktíváknak az általános áttekintése, hogyan ültették át a nemzeti jogba a különböző uniós eszközöket 2001-ben. Azt láthatjuk, hogy milyen mértékben alkalmazták az uniós jogot a tagállamokban, figyelembe véve a különböző rendelkezéseket, amelyeket az unió nem meghozott. Azt észre észlelhetjük, hogy javult az átültetés, és ezzel együtt persze az is igaz, hogy túlságosan lassú az átültetés. Egy sor gondot okoz továbbra is az átültetés, ezeket meg kell oldani. A hatékonysága az uniós jognak, a érvény, uniós jog érvényesenek egészen eltérő országonként. A bizottság nagyobb figyelemmel kellene, hogy nyomon kövesse a szubszidiáltás elvének az érvényesülését, illetve az egyéb uniós alapelveket. Ezeket szintén hatékonyan és kellene alkalmazni az Európai Bizottságnak még fokozottabb figyelmet kellene szentelnie arra, hogy az uniós polgároknak mindegyike a petíciós joggal élni tudjon, és ennek keretében az adott jogsértéseket is fel lehessen tárni. A bizottság, mert az Európai Bizottságnak tájékoztatnia kell a mi szakbizottságunkat a különböző statisztikák révén, amely statisztikát saját maga a bizottság is eleve elemezni szokott. Meg tovább kell fejleszteni, erősíteni a kapcsolatot Bicotto asszonytól, azt kéri az elnök asszony, hogy ja, hogy lassítsa a felolvasásnak a ritmusát, hogy megkönnyítse a tolmácsolhatóságot. A tolmácsok ezt megköszönik. Természetesen tehát tovább kell fokozni a kapcsolatrendszernek az eredményességét az Európai Bizottság és a tagállamok között, azért, hogy a különböző jogalkotási közösségi eszközöknek az átültetése a nemzeti jogban, jogba teljes mértékben az átláthatóság keretében történjen. Csökkenteni kell ezen kívül a bürokratikus és administratív terheket az Európai Bizottságnak, részletes értékelítést, értékelést kellene készíteni arról, hogy milyen hatékonysággal és milyen költségekkel járnak a különböző panaszoknak a háttere, illetve maguk a panaszok, és ennek keretében pilot projekteket is fel kellene állítani azért, hogy vizsgáljuk, milyen mértékben érvényesülnek a kiszabott határidők, milyen idős keretben válaszol mind az Európai Bizottság, mind pedig a tagállamok. Prima. Eh. Köszönöm szépen. Arról van szó tehát, hogy erről a jelentésről most itt egy első vitát lefolytassunk. Október 30-e egyébként a módosító indítványok benyújtási határideje, október 30 délután 5 óra. Ezeket a módosító indítványokat majd megvizsgáljuk, és utána november 26-án fogjuk ezeket megvitatni. Köszönöm a szót, én úgy gondolom, hogy ezen a szövegen azért még lehetne javítani és figyelembe véve mindazt, ami elhangzott, nekünk lesznek is konkrét módosító indítványaink, és reméljük, hogy ezzel jobbá fogjuk majd tudni tenni ezt a szöveget. Aztán majd meglátjuk, hogy hogyan határoz erről a szakbizottság. Szeretne még valaki ezzel kapcsolatban hozzászólni? A bizottság részéről, az Európai Bizottság részéről esetleg valaki? Tessék? Köszönöm szépen. Köszönjük szépen az első javaslatokat, és engedjék meg, hogy néhány elsődleges megjegyzést elmondjak az Európai Bizottság részéről. Először is szeretném elmondani, hogy igazán nagyra értékeljük a petíciók szerepét a különböző jogviták rendezésében. Én úgy gondolom, hogy a petíciók már nagyon jól elismert eszközzé váltak. Ami az éves jelentést illeti, magában a fő dokumentumban van egy külön szekció, egy külön fejezet, amely kifejezetten azokról a petíciókról szól, amiket 2011-ben kaptunk az Európai Parlamenttől, és a bizottság beszámol arról, hogy milyen cselekvéseket indított el ezeknek a petícióknak a problémáinak megoldására. Hogyha megnézik a második részt a szövegben, itt egy részletes elemzést található politikai szakterületekre leosztva. Amennyiben a parlament ugye hozzánk utalta ezeket a petíciókat. Mindig megnézzük, hogy a parlamentnek milyen politikai tevékenysége van ebben a témakörben, és utána a bizottság megkapja a felkérést, hogy eljárást indítson valamilyen tagállam ellen, és akkor mi természetesen ezeket a politikai területeknek megfelelően megvizsgáljuk, és így fogunk tenni a jövőben is. Szó esett az adminisztratív terhek csökkentéséről, illetve a hatékonyabb jogalkotásról. Ez pontosan a bizottság jogalkotási fitness programjának is a célkitűzése. Nekünk is van egy adminisztratív tehercsökkentési programunk, amely most éppen folyamatban van, és természetesen ennek is az a célja, hogy az adminisztratív terheket mind a polgárok válláról, mind a vállalkozások válláról levegyük, Természetesen azokban az esetekben, amikor Európai Uniós jogszabályok végrehajtásáról van szó. Voltak megjegyzések azzal kapcsolatban is, hogy a tagállamoknak esetleg segítségre lehet szükségük bizonyos EU-s jogszabályok végrehajtásában, esetleg problémák merülhetnek fel mondjuk kormányváltáskor vagy választások idején. A bizottság természetesen elismeri, hogy egy Európai Uniós irányelv átültetése a tagállami adminisztrációk felelősségi köre, és nekünk viszonylag korlátozott kapacitásunk van arra, hogy segítsük a tagállami kormányzatokat. Én úgy gondolom, hogy inkább minden attól függ, hogy milyen politikai akarattal és elfogadó képességgel rendelkezik az adott tagállam kormányzata. Természetesen vannak szisztematikusan létrehozott politikáink, hogy segítsük ezeket az irányelveket, hogy végrehajtási terveket dolgozzunk ki ezek mellett. Ezzel próbálunk segíteni a tagállamoknak abban, hogy a gyakorlatba át tudják ültetni méghozzá hatékony módon és egyszerűbb módon ezeket az irányelveket. Amit szeretnék még az EU-s pilottal kapcsolatban elmondani, az az, hogy ez a mechanizmus tulajdonképpen nem panasztételi mechanizmus. Sok megkeresést kaptunk az Európai Parlament különböző szakbizottságaitól, hogy az EU Pilot jogalkotási keretét és hátterét változtassuk meg, és egy jogilag kötelező érvényű keretet teremtsünk. De szeretném én ezzel kapcsolatban megjegyezni, hogy az EU-Pilot rendszer kidolgozása kétoldalú megállapodásokon alapul tagállamok, illetve az Európai Bizottság között. És hogyha ezt a jogalkotási hátteret egy jogilag kötelező érvényű jogi eszközzel helyettesítenénk, akkor enyhén fogalmazva egyoldalú módon megváltoztatnánk a jelenlegi felállását az EU pilotnak. Hogyha lenne valamilyen határozat vagy rendelet, amit el kell fogadni, akkor nekünk mindenképpen figyelembe kell venni azt, hogy a tagállamok ezt a változást, ezt az egyoldalú változtatást azért nem nyelnék le annyira könnyen, legalábbis a mi értékelésünk szerint. És végezetül pedig a 17-es pontra szeretném felhívni a figyelmet, itt is ajánlások vannak. A tagállamok tényleg nagyon sok erőfeszítést tennek annak érdekében, hogy a szabálysértési eljárásokat le lehessen zárni, mielőtt ezek a bíróság elé kerülnek. Ez valóban így is van a gyakorlatban. Ugyanakkor nehéz ezeket a lezárt szabálysértési ügyeket kommunikálni mert ez nem feltétlenül érdekes önmagában véve a közvélemény számára vagy a sajtó számára. De azért szeretném megjegyezni, hogy a lezárt szabálysértési eljárásokra vonatkozó átláthatósági szabályok azért léteznek, de ezek egészen más figyelmet kapnak, mint a folyamatban lévő szabálysértési eljárások hogyha valaki szeretné mondjuk leellenőrizni, hogy egy bizonyos esetet lezárt-e már a bizottság vagy sem, és hogy a tagállam maximálisan megfelele az EU-s jogszabályoknak vagy sem, akkor erre van lehetőség. Ugyanis van bizonyos fajta hozzáférés a dokumentumokhoz. Köszönöm. Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak. Úgy vélem, hogy akkor ezt a rendi pontot egyelőre lezárhatjuk és tovább léphetünk. A hatos napi rendi pont következik. Mara Zotto Gino Agerde és Rosario Boschieri petíciója a Comitato Libera Informazione Radio Televisiva nevében Összesen 11.432 aláírás tartalmaz ez a petíció, és ehhez még 3000 aláírást tettek hozzá. A probléma tulajdonképpen az, hogy a RAI televíziós csatorna megfelele az Európai Uniós jogszabályoknak. Rosario Boschieri a második aláíró, itt van, ő is a Szabad Információ, a Comitate Libero Információnek képviseletében van most itt, és meg is adom a szót azonnal Boszkieri úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony! A Szabad Információ Komitátó Libera Információnak képviseletében vagyok itt. 30 éve dolgozunk, 30 ezer embert képviselünk mindenhol Olaszország területén. A licencdíjak eltörlése az egyik elsődleges célunk, mert azt szeretnénk, hogy az olasz polgárok független hírcsatornához ingyenesen hozzáférhessenek. Olaszországban több más szervezettel közösen próbálunk fellépni azért, hogy ne legyenek olyan licencdíjak, amelyek amelyek igazságtalanok, és amelyek kizárhatnak bizonyos polgárokat abból a lehetőségből, hogy hozzáférjenek a megfelelő hírekhez és tájékoztatáshoz. Az egész történethez igazából még a fasiszta rezsim alatti időszakra kell visszamennünk, ugyanis akkor alakult ki, hogy a Rai licencdíjai tulajdonképpen a leginkább gyűlölt adóformává váltak Olaszországban. A különböző pártok folyamatosan állást foglaltak ebben a témában, de abban mindannyian egyetértettek, hogy egyáltalán nem lehet független és átlátható tájékoztatáshoz hozzájutni. Tehát a tömegtájékoztatás többsebből vérzik Olaszországban, és úgy vélem, hogy a Ráj csatorna egyébként teljesen egyedülálló lenne a világon. Csak hogy ehhez nagyon sokan nem férnek hozzá. Ráadásul a Rájnak a licencdíjakon kívül nagyon komoly reklámbevétele is van, ezért az ország közfinanszírozása úgy tűnik, hogy nem elégséges ahhoz, hogy ezt fenntartsa. A maga 245 millió eurós deficitjével. deficitjével. Egyébként ez a deficit egy az egyben a rossz kormányzatra vezethető vissza. És most egész Olaszországnak kellene megfizetni ezt a 245 milliós deficitet, most pedig átadom a szót Rigó ügyvéd úrnak, aki minket segít ebben a vitában. Köszönöm szépen. A petíciónkban kifejtjük, hogy van egy olaszországi törvény, amely kényszeríti a polgárokat a licencdíj fizetésére, és ez a törvény ellenmondásban van az európai joggal. Azért térek vissza erre az érvünkre, mert a jelen szakbizottság egyelőre nem reagált ezen érvelésünkre. Az olasz jogszabály megsérti a polgárok egyenlőségének és, és a tájékoztatáshoz való jogukat is. Ahhoz, hogy egy adott polgárnak ne kelljen licenzdíjat fizetnie egy nagyon összetett folyamatot kell végigcsinálnia, és mindeközben ö, nyilatkoznia kell arról is, hogy soha többé sem fogja bekapcsolni a televízió készülékét. Ezekkel a licencdíjakkal, illetve hogyha ilyen, nyilatkoz, ilyen jellegű nyilatkozatot tesz a polgár, akkor le kell mondani a televízió készülékéről, tehát gyakorlatilag le kell mondania az egyik legfontosabb információforrásról, és nem tudja megnézni a különböző egyéb olasz és külföldi műsorszolgáltatók műsorait sem. Ez megsérti az információ, illetve a tájékoztatáshoz való hozzáférés jogát, valamint azt a jogot, hogy valaki korlátozás nélkül információkhoz férjen hozzá, illetve információkat terjesszen. A RAI úgy véli, hogy a beszedett díjak révén nem sérti meg az állami támogatás tilalmát, illetve a szabad versenyt, mert úgy véli, hogy közszolgálati feladatokat lát el. Sajnálatos módon az elmúlt évek során a RAI egyre gyakrabban tért el ettől a közszolgálati feladatától, 2013. augusztus 30-án a 4336 2012 döntésével a bíróság megállapította, hogy a RAI olyan célokra használta fel a beszedett licenzdíjakat amelyeket nem közszolgálati, amelyek nem közszolgálati feladatoknak minősülnek. Ezt mondta ki az olasz legfelsőbb bíróság, tehát ezzel gyakorlatilag egyértelmű, hogy a ráj e, megsértette az Európai Unió működéséről szóló szerződés vonatkozó rendelkezéseit. Emellett a ráinak e, kötelezettsége az is, hogy biztosítsa, hogy e, a műsor szórása mindenhol fogható legyen. Jelen pillanatban azonban Olaszországban két millió polgár él, aki nem tudja venni az a rái adását. Ez nyilvánvaló diszkriminációt eredményez az olasz polgárok között, azokra két csoportra bontja a polgárokat ezzel. Gyakorlatilag vannak olyanok, akik tudják venni a rájadását, és vannak, akik nem. És ami még szörnyűbb, hogy a ráj ettől a két millió polgártól is beszedi a licencdíjat egy olyan szolgáltatásért, amelyel nem tudnak élni. Egy olyan műsor szórásért, amelyet nem tudnak fogni. Úgy gondolom megengedhetetlen, hogy a polgároktól díjat szedjenek be egy olyan szolgáltatásért, amelyel nem élnek. Még tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy a Ráj maga is elismerte, hogy egyszerűen nem tudja biztosítani a műsor szórást azokon a területeken, ahol ezek a polgárok élnek. Hogyha minden egyes polgárra érvényesek bizonyos elvek, akkor még inkább érvényesnek kell lenniük olyan vállalkozásokra, amelyeknek közszolgálati mandátumuk, feladatuk van, de ezt nem teszik meg, mégis beszedik a díjat. Kérném szépen a petíciós szakbizottságot, hogy még egyszer mérlegelje döntését, és járjon el a rájjal szemben, hiszen nyilvánvalóan megsérti az Európai Unió szerződését. További 3300 aláírást is hoztunk magunkkal petíciónk támogatására. De pár... Köszönöm szépen. Mártorelli asszony szeretne hozzászólni a témához, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony, üdvözlök mindenkit. Európában a közszolgáltatású rádió és tévé sugazás mindig is különleges jogszabályoknak volt alávetve. Ugyanis meg kell állapítanunk azt, hogy a közszolgáltatásnak ezen a területen különleges szerep jut, figyelembe véve azt, hogy milyen fajta különböző kulturális, szociális és társadalmi politikák érvényesülnek specifikusan az országokban, és ennek keretében a szabadságokat szavatolni kell. A tévésugázás tekintetében a szabszádámi jegyzőkönyv 1997. október másodikai jegyzőkönyv rendelkezik erről, és többek között kitérnek a jogszabályok arra is, hogy milyen fajta közszolgáltatási szabályok kell, hogy érvényesülnek, illetve a finanszírozásuk hogyan kell, hogy alakuljon mint hogy a finanszírozás nem szabad, hogy a versenyt torzítsa, a közösségi jog, a versenyjog érvényesülni kell, hogy érvényesüljen, és ezáltal kell, vagy ennek a keretében kell, hogy a közszolgáltatások jelen legyenek. Az Európai Bizottság ezzel, a kap, ezzel kapcsolatosan már, mint a RAI TV csatorna licenzdíjával kapcsolatosan már megfogalmazta álláspontát. Olaszországban számos tévécsatorna működik. Nagyon hosszas volt a vizsgálat, tíz éves volt ez a periódus, és októberben, 2003-ban fogalmazódott meg a következtetéseknek, következtetése ennek ügynek, és egy olyan döntés született, hogy ez a licenzi teljes mértékben összhangban van az állami támogatások rendszerével, amelyet folyosíthatnak a közszolgáltatások. Tehát az Európai Bizottság elismerte, hogy itten közszolgáltatásról volt szó, és nem volt semmiféle látható, nyilvános, világos, egyértelmű ö, visszaélés, és az az licencdíj, amely a Rájnak jár, az Európai Bizottság megállapította, hogy teljes mértékben arányos azzal a közszolgálati funkcióval, amelyet ellát az Európai Bizottság semmi kompenzációs, túlzott kompenzációs tétet nem, állított, nem állapított meg, sem sértését a versenytevékenységnek. 2009-ben az Európai Bizottság az állami támogatásokkal kapcsolatosan a tévésugázás keretében mire jutott? arra, hogy a, az ADMA határozata az Európai Bíróságnak és az egyéb bírósági határozatok érvényesülnek és a bizottság megismételte, hogy egy általános tartalmú közszolgáltatásnak a támogatása nem tartozik az állami támogatásoknak a ható körébe. Ugyanis kompenzációról van szó, azon költségeknek a kompenzálása ról, amelyet az ilyen típusú vállalkozások a közszolgáltatások ellátása keretében végez. Mindez teljesen nyilvánvalóan és világos számviteli kimutatásokban. Az Amsterdami jegyzőkönyvben már ez kiemelésre került, már mint az, hogy az államoknak a feladata az, hogy a megfelelő ellenőrzési intézményeket állát, állítsák fel. Ez az ellenőrzés pedig a megfelelő jogszabályok alapján történik, és amennyiben a hatóság korrekcióknak az igényét állapítja meg, akkor ezek a korrigálások, ezek a helyesbítések meg kell, hogy történjenek. Ez a szervezet teljes mértékben függetlenség keretében dolgozik, és hivatott arra, hogy biztosítsa a versenyt az operátorok között és az állampolgároknak az alapvető jogait védelmezze. Egy egységes jogszabály létezik máskülönben az audiovizuális tevékenységekre vonatkozóan. Ennek keretében a előiratik az, hogy a ráj az egyetlen állami csatorna Olaszországban a gazdasági fejlesztési minisztériummal egy megállapodás kötetett, ennek a megállapodásnak a keretében a ráj elkülönített számlákat vezet, azért, hogy átláthatóak legyenek az a licencdíj bevételeinek felhasználásai, azaz, hogy kimutatható legyen, egyértelmű legyen, hogy a közszolgáltatásoknak a finanszírozását szolgálják az. És a ZSIKOM egy olyan fajta döntést hozott, amelyet máskülönben a távközlési minisztérium is ellenőrzött, és ennek a fényében világos az, hogy egy független szervezet kell, hogy ellenőrizze a számlákat. A 38-as cikk pedig kimondja azt, hogy az az intézmény, amely vizsgálja az audiovizuális tevékenységeket, minden szempontból, így a minőségi szempontokból is, azt regisztrálta, hogy elégedettek a tévé nézők. Az Ezsikom aztán megállapította azt, hogy a ráj az előfizetések és a licencdíjnak a felhasználását valóban úgy biztosította, hogy a közszolgálati tevékenységi előírásának eleget tett. A közszolgálati tevékenység tartalma rögzített, a szerződést teljes mértékben betartották, mind minőségi, mind pedig mennyiségi szempontból. Ez, ami fehéren, feketén kiderül az Azsikom éves jelentéséből. Az elkülönítése a számviteli kimutatásoknak szintén megvizsgálásra került, és ez is azt eredményezte, azt mutatta ki, hogy a ráj eleget tett valamennyi pénzügyi éves kimutatásának az internetes honlapján ezek hozzáférhetőek, és ismétlem, ezt egy független audit cég is jóvá hagyta, úgy, hogy ellenőrizték valamennyi olyan programot, amelyet az, a díjnak a bevételéből finanszíroztak. Visszatérve a petíció tartalmára, a jelnek a terjesztése nagyon lényeges dolog. 2008 óta átért a ráj a digitális módozatra, úgy, ahogy azt a gazdasági fejlesztési minisztérium előírta, figyelembe véve a közszolgáltatási szerződésünk tartalmát is. Egyes különleges területek Olaszországban ugyanakkor még nem férnek hozzá a vizikális sugárzáshoz. Mégis a lefedettsége az országnak teljes mértékben kielégítőnek mondható. Ez a mérték, ez a lefedettségi mérték azt mutatja, hogy a közszolgáltatási koncesziós előírások betartása kerültek, ezt lehet kiolvasni a lefedettségből is. És a jel terjesztésével kapcsolatosan mi mondható még el? Ugye az, hogy arály arra törekszik, hogy felszámolja a speciális problémákat az különleges területeken, olyan területeken, ahol interferenciák észlelhetőek, és ebből adódnak a helyi sugárzóknak a tevékenységből adódnak a problémák, ugyanis a multiplex ö, ö, terjeszti a ráj egyet, kettet és a tizenegyet is, és éppen ezért augusztusban a RÁJ aláírt egy megállapodást, egy jegyzőkönyvet az Ázsikommal és a gazdasági minisztériummal azért, hogy a frekvenciák odaítélését felülvizsgálják. Úgy gondoljuk, és úgy gondoljuk, hogy hivatottak vagyunk arra, hogy felvessük a petíciós bizottságnál azt, hogy vesse el a petíciós bizottság a petíció benyújtottak a, bet, a panaszát, nincs helye egy eljárás megításának, ugyanis a ráj semmelyik közösségi jogszabályt nem sértette meg, semmelyik rendelkezés az állami támogatásokban nem sértette meg, azok a finanszírozások, amelyben részese, amelynek a keretében részesei a ráj a licencinek, nem szolgáltak közszolgálati tevékenységen kívüli tevékenységet, úgyhogy teljes mértékben megalapozatlan megszüntetni ezt a licencdíjat. A licencdíjnak a természete és tartalma olyan, hogy ezt annak alapján kell fizetni, hogy ki tulajdonos a tévékészüléknek. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Walter Pike. Walter Pick kap most szót az Európai Bizottság részéről. Um, TV license fees are not... A televíziós licenciák egyik tagállammal sem túl népszerűek. Sok tagállamban vannak polgárok, akik leveleket küldenek, mondván nem tudnánk-e megszabadulni a licencdíjaktól, és mi mindig azt válaszoljuk, hogy nem, sajnos ez nem lehetséges. A tagállamok illetékességébe esik eldönteni azt, hogy a közszolgáltatások, illetve a közszolgálati műsorszórok finanszírozását hogyan szervezik meg. Tekintettel arra a jegyzőkönyvre, amelyet az Amsterdami szerződéshez csatoltak, és az Európai Bizottság műsorszórásra vonatkozó közleménye szintén ilyen jellegű szabályokat tartalmaz. Vannak olyan tagállamok, ahol mindenki, akinek televíziókészüléke van, fizetni kényszerül, van, ahol magánháztartásonként számítják fel a díjat. Ez tény. Vannak tagállamok, akik úgy döntöttek, hogy máshogy járnak el, például Hollandiában eltörölték a licencdíjat, ott a közszolgáltató műsorszórókat a beszedett általános, általános adóbevételekből fizetik, de a tagállam maga döntheti el, hogy hogyan jár el. Ami azt az állítást illeti, hogy a bizottság a múltban már megvizsgálta a Rájnak fizetett állami támogatást. Nos, az Európai Bizottság vizsgálata az derítette ki, hogy a Ráj az EU-s szabályokkal összeegyeztethetően jár el. És a petícióban semmi olyat nem találtam, ami miatt kétségek merültek volna fel bennem, hogy újra meg kellene vizsgálni azt, ahogyan a ráj eljár. Úgy gondolom, erre nincs szükség. Ha például azt mondaná a petíciója, petíció benyújtója, igen, a ráj ezzel meg azzal nem felelt meg a közszolgáltatói mandátumának, és itt vagy ott megbüntették. Nos, szerintem ez pontosan azt mutatja, hogy van egyfajta felügyeleti rendszer, és ez a felügyeleti rendszer működik. Hogyha a ráj nem tesz eleget a szabályoknak, akkor szankciók illetik. Ez azt mutatja, hogy van egy rendszer, amely megvalósítja megfelelő ellenőrzési eljárásokat, ez így is helyes, minden tagállamnak szüksége van ilyen rendszerre, és úgy tűnik, hogy Olaszországban ez működik is. Tehát, elnök asszony, a mi álláspontunk az, hogy nincs szükség újabb vizsgálatra a RAI finanszírozásával kapcsolatosan. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, akkor most megnyithatjuk a vitát. Először is Pizotto asszony kap szót. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy sor észrevételem lenne a licencdíjjel kapcsolatosan. A RAI licencia a leginkább közgyűletnek élvező, közgyűletet élvező díj Olaszországban elfogadhatatlan anoméliát képvisel, amely nem támasztható alá sem a közszolgálati tevékenységgel, nem, sem pedig a ráj különböző tévé sugárzási minősége szempontjából. Van itt egy pár olyan szempont, amelyet ki kell emelnünk. Először is a RAI nem közszolgáltatást teljesítő ö, intézmény, mert hogy nem biztosítja a tevékenységét, a sugárzását minden olyan embernek, akik ö, jogdíjat, mármint licenciát figyel, fizetnek. Van egy olyan ö, civil szervezet, amely egy kollektív keresetet nyújtott be a ráj ellen, mert hogy nem részesülnek a sugárzásában, és nem tudják fogni a ráj különböző csatornáit. És pontosan arról van szó, hogy a ö, ellenőrzési ö, hatóság ö, a, a régiókban, szintén ezt már felvetették, de a Nemzeti Parlament is foglalkozott a kérdéssel, különböző parlamenti határozatok is már ö, rögzítettek, hogy legalább 2 millió ember nem jut hozzá a sugárzáshoz, és mégis licenzdíjat kell fizetniük. Továbbá nem azt elmondható az, hogy egy sor olyan civil szervezet létezik, amelyek szintén panaszosként lépnek fel, például a nagyot hallóknak a szövetsége, a gyengénlátó, illetve a fogságot szenvedő személyeknek a civil szervezete, és mind aláhúzzák, hogy mennyire szükség leszne az igazi közszolgáltatási tevékenység biztosításában. Természetesen ezen, ezen szervezeteknek a levelet szívesen átadom önöknek, elnök asszony. És el kell mondani, hogy túlságosan sok olyan személy él Olaszországban, akik nap mint nap nem részesülhetnek a szabad tájékoztatásból, ki vannak abból zárva. A RAI programja gyakorlatilag ö, szinte szisztematikusan olyan, hogy a sugárzásban nincs lehetősége a nagyotthallóknak, a siketeknek azt például élvezni, mert hogy nincsen feliratozás. Figyelembe véve az így kialakul helyzetet, a különböző fogyatékossággal élő személyeknek a keresetét ilyen szempontból is figyelembe kell venni, úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság nem feltétlen ismeri valamennyi bírósági határozatot, már pedig létezik egy olyan határozat, amely elítéli mind a rájt, mind az Egikomot, tehát azon intézményt, amely országos szinten hivatott lenne arra, hogy biztosítsa, szabatolja azt, hogy a sugázás lefedi a teljes országot. Azaz nem tették lehetővé azt, hogy a műsorokat teljes körűen mindenütt, minden tévénéző, aki licenciát fizet, nézhesse. Van egy egyéb jogszabály, amely mutatja azt, hogy nem, nincs lehetőség licenzék kivetésére, amikor nincs közszállgatás biztosítva mindenki számára. 2003, illetve 2005-ből származik az Európai Bizottságnak az álláspontja. Nevetséges tulajdonképpen ezekre hivatkozni, akkor is ugyanis még nem lékezett a digitális sugárzási rendszer. 2009-ben állt Olaszország csak át a digitális rendszerre. Van egy 2010-es olyan bírósági határozat, amely kimondja, és kérem, hogy a bizottság éves fülekkel figyeljen, tehát a határozat azt mondja ki, hogy szükség van egy olyan platformnak a kidolgozására, amelynek a keretében a ráj versenytárgyalást indít, ez meg is történt, más cégeknek nyitott volt ez a piac, de ennek keretében a 107-es, a 108-as cikke az Európai Uniós alapszerződésnek megsértése kerül. Következésképpen az Európai Bizottság nem mérlegelhet, fel kell lépnie. Lehet, hogy ezt a bírósági határozatot nem ismeri a az Európai Bizottság, ami, hogyha így áll fenn, akkor nagyon súlyos hiányosság. Nagyon szívesen átadom ezt a bírósági határozatot. Ezeknek az alapján az Európai Bizottság hivatott arra, hogy eljárást indítson a rá ellen és Olaszország ellen, illetve az Azsikom ellen, amely ügynökség lenne hivatott arra, hogy védelmezze a közszállgáltatásoknak a biztosítását. Éppen ezért felkérem az Európai Bizottságát, hogy fel, vizsgálja felül az álláspontját, és nyisson vizsgálatot arról, hogy a közfinanszírozás szabályozás mennyire korrekt vagy nem korrekt a ráj esetében. Ennek a alapján meg kell tudni ö, állapítani azt, hogy a ráj valóban elegetett a közszolgáltatási tevékenységnek, és jogosult-e ezen licenzdíjnak a felhasználására, milyen mértékben érvényesül a szabad versenynek az alapelve a belső piacon. Ezen kívül a petíció 20-as pontjával kapcsolatosan is nagyon fontos lenne, hogy az Európai Bizottság felépjen amennyiben a licencdíjt ugye nem érvényesülünk, akkor ugye mit is történik? Az, hogy hivatkozás történik egy, 2000, egy 1938-as törvénynek az alkalmazására, a fasiszta rendszerből számolra, ból származóra, és mi ennek alapján is azt látjuk, hogy mit folyamata van a dolognak, nevezetesen, hogy fogják és egyszerűen becsomagolják és lezárják a televízió állomásokat. Ez ellentétes mind a a 2008-as Európai Alapjogok Kartával ismert, hogy a televízió megfosztásával az emberek nem jutnak hozzá a tájékoztatáshoz. Az Európai Bizottság vajon miért nem foglalt állást ezen kérdéssel kapcsolatosan? Egy további probléma, amely szintén felvetendő, a pluralizmus és a tájékoztatásnak a szabadsága nem érvényesül abban a tevékenységben, amelyet a ráj végez. Nincsenek meg azok a garanciák, amelyek biztosítanak a szabad és független tájékoztatáshoz való jogot tucatnyival tudnám idézni itt az eseteket. De például 2011. októberében az történt, hogy az utóbbi években túlságosan nagy volt a, túlságosan szűk volt a közeliség a politikusok és a televízió kézás gyártói között, és gyakorlatilag itten kit vagyunk téve. Aztán szeptember 30-án a Vigilance Rai, tehát az Európai Bizottság, az Európai, vagy a saját parlamentünknek a, a bizottsága, a szakbizottsága elnök férbe szakítja, bizottó azt, hogy legyen szíves rövidre fogni bizotóasszony. Nos, tehát az ügynökség kapcsolatosan mit lehet megállapítani? Azt, hogy gyakorlatilag is itt egy októberi liberálisok által megfogalmazott véleményt tudok idezni, gyakorlatilag a ráj olyan, mint egy gyönyörű ékszer, és azt élveztetik annak a kamatai szedik gyakorlatilag be. Tehát gyakorlatilag ilyen kérdések merek fel, de ott vannak a bére kérdései is, két millió eurónyit kap egy-egy tévé sztár, egy-egy műsor vezető, miközben egy sor olyan kiadása a rájnak, amely szintén érdekes lenne, fontos lenne, hogy ismert legyen a, az állampolgárok előtt titok tárgyát képezi. Utaltam már arra, hogy mi szerepel a petícióban, és ugye akkor, amikor itt a szakbizottságokban elmondjuk ezeket a felvetéseket, ez csak egy töredik része mind annak, amit figyelembe kellene venni a felmerült problémák, a polgármesterek, a különböző fogyatékossággal élőknek a felvetéseit nem szabad elhallgatni. Az Európai Bizottságnak fel kellene aktívan lépnie, és azt is kérem, hogy az Európai Parlament Petíciós Bizottsága és elnök asszony, a Mazzoni asszony a Rájnak a Vigilance Vilencia testületével is találkozzék, kérem, hogy mire hatóan tehát elemezik a felvetett kérdéseket, és az a vélemény, amelyet az Európai Bizottság képviselője fogalmazott meg, részrehajló, részleges és egyszerűen nevetséges. The Belgian comedian. A, a belga parlament petíciós szakbizottságának képviselőinek fogom most megadni a szót, de először még Bosszináru képviselőnek. Köszönöm szépen, román nyelven szeretnék hozzászólni. In start. Sunt un susținător. Köszönöm szépen. Már az elejétől fogva szeretném leszögezni, hogy a közszolgálati televízió elkötelezett védelmezője vagyok. Én is elismerem, hogy nagyon fontos szerepet játszanak a közszolgálati televíziók az európai társadalmak életében. Különösen, hogyha figyelembe vesszük a különböző szubkultúrákat, a magántelevízió csatornákat, amelyek szinte elárasztják a piacot. Nagyon sok ö, sajátságos politikai érdeket vagy társadalmi érdeket akarnak érvényesíteni ezek a magántelevíziók, ezért különösen fontosnak tartom a közszolgálati televízióhoz való hozzáférést. A bizottságnak azt szeretném elmondani, hogy az ugyan igaz, hogy a televíziós licenszek a legtöbb Európai Uniós tagállamban léteznek, csak hogy a Magna Carta óta minden egyes díj vagy adó, amit kifizetnek, egyfajta szociális szerződés alapján valósul meg. Tehát én fizetek egyfajta díjat, de ezért cserébe kapok valamilyen szolgáltatást. És úgy tűnik, hogy az Európai Bizottságot egyáltalán nem izgatja, hogy olaszok milliói kifizetik ezt a díjat, és semmit nem kapnak ezért cserébe. A bizottságot kérdezem, hogy ez semmilyen furdalás nem vált ki a bizottságból? Ez semmilyen érzelmet nem vált ki önökből, tisztelt bizottsági képviselők, hogy olaszok milliói fizetnek? Hát hol itt a fogyasztóvédelem? A bizottság egyszerűen hátat fordít, vagy a szőnyeg alá söpri ezeket az olaszokat. A második ö, fontos pont, amit szeretnék elmondani, az az, hogy mi történik akkor, hogyha kötelező kifizetni ezt a díjat. Tehát, hogy azok a polgárok is kifizetik ezt a díjat, akik nem is kérték ezt a szerződést, akik nem is kérték ezt a szolgáltatást. Úgy vélem, hogy egy diktatórikus államban természetesen lehet bárkivel bármit kifizettetni, és cserében nem nyújtani semmilyen szolgáltatást, de hát az Európai Unióban élünk, szerintem ez itt Európában elfogadhatatlan. Hát még nálunk Romániában sem lehetne megvalósítható egy ilyen jellegű díj. Akár tetszik, akár nem, ki kell fizetni a díjat. Akár megnézi a tévéadásokat, akár nem nézi meg, akkor is kifizeti a díjat. Hát halucinálok, komolyan mondom. Nálunk Romániában a bíróság egyértelműen kimondta, hogyha valaki nem kíván élni a lehetőséggel, nem kíván televíziózni, akkor nem kell ezért díjat fizetnie és amennyire tudom, a román jog alapvetően a napoleoni kódex és a római jog alapján került kidolgozásra, úgyhogy nem tudom, hogy a többi tagállamban akkor ez hogyan lehetséges. Véleményem szerint ez az egész Európai Uniós emberi jogvédelemnek a sárba tiprása, egy ilyen jellegű díj. És a tévékészülékekről pedig úgy gondolom, hogy a tévékészüléke mindenkinek a magántulajdona. Nem lehet egy tévékészüléket csak úgy lefoglalni, elvenni, üzenem ezt a RAI tisztelt képviselőinek itt a teremben. Hogy lehet lefoglalni egy televíziókészüléket? Hát egy normális országban csak valamilyen bírósági végzés alapján, és mondom, ez már Napóleon óta így van, csak valamilyen bírósági végzés alapján lehet valakinek a tulajdonát elkobozni mondjuk egy tévékészüléket. Nem lehet valakitől csak úgy elvenni a tévéjét. Hát még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy minimum bírósági végzés kell ahhoz, hogy valakitől elkobozzanak egy tulajdoni tárgyat, mondjuk egy televíziót. Hogyha valaki eljön hozzám, és elkobozza a tévékészülékemet, akkor én azonnal megyek a bíróságra, és megtámadom ezt az elkobzást szerintem bírósági végzés nélkül, bírói határozat nélkül nem lehet senkinek a lakására kimenni és elkobozni, lefoglalni, elvinni a televízió készülékét. Tehát azért itt nem egy probléma merül fel, hanem több. A fogyasztóknak természetesen jogot kell biztosítani arra, hogy a közszolgálati televízióhoz hozzáférjenek. Ez így van Romániában, ez így kell, hogy legyen Olaszországban is. Hogyha kívánják, akkor természetesen fizethetnek egy másik televíziós szolgáltatónak is, hogyha az ő szolgáltatásokat is igénybe akarják venni. Azt hiszem, hogy a kábeltévés lefedettség nálunk az egyik legmagasabb olasz, uh, Európában. Tehát, hogyha én aláírtam egy szerződést egy uh, szolgáltatóval, akkor tulajdonképpen egy csatorna csomagot kapok. Ebben a csomagban benne van a közszolgálati tévé is, plusz még egyéb kereskedelmi csatornák. És akkor, hogyha én kifizetem ezt az előfizetési csomagot, ezt a kábel TV csomagot, akkor a szolgáltatónak kell a közszolgálati részre vonatkozó licenszeket tovább megfizetnie. Tehát én szerződéses kapcsolatban állok a szolgáltatómmal, megköttetik a szerződést, utána a szolgáltatót az már nem érdekli, hogy én mely csatornákat nézem, hogyha kifizettem az egész csomagot, akkor én teljesítettem a kötelességemet. Tehát én megrendelek egy csomagot, kifizetem az egész csomagot, amiben benne van a közszolgálati tévé is. Tehát akkor én kifizettem mindent, és utána meg megjelenik a közszolgálati tévé, és azt mondja, hogy pluszba fizessem ki az ő licenszüket, akkor ez azt jelenti, hogy én kétszer fizetem ki ezt a licenszt, mert egyszer már kifizettem a csomagban, és utána még jön nekem a közszolgálati tévé, hogy még egyszer fizessem ki ezeket a díjakat és azt se felejtjék el, hogy a szocialista frakcióhoz tartozom, nem vagyok egy kifejezett neoliberalista vagy vadkapitalista, és én is szeretnék minél hamarabb kilábalni abból a válságból, amiben most csücsülünk. Hogyha hagyjuk, hogy a dolgok úgy menjenek tovább, ahogy most mennek, akkor azt hiszem, hogy nagyon komoly problémákkal kell szembenéznünk. Nézzük már szembe inkább a valósággal. És mi a valóság? A valóság az, hogy az Európai Bizottságnak meg kellene vizsgálnia ezeket a jogi problémákat, amikre utaltam, mert igenis vannak jogi problémák. Az a homályos válasz, amit a bizottságtól hallottunk, az semmiképp sem kielégítő. Kell, hogy legyen egy olyan rendelet, ami nem engedheti meg az ilyenfajta visszaéléseket, és biztos vagyok abban, hogy ezek a visszaélések nem csak Olaszországra vonatkoznak. Mindenképp azért kardoskodom, hogy maradjon nyitva ez a petíció, mert meg kell várnunk, hogy a bizottság egy tényleg részletes adatokkal és elemzésekkel alátámasztott választ juttasson el hozzánk. Ez elfogadhatatlan, ez olyan kérdés, ami az egész Európai Uniót érinti, hogy ezt a petíciót nyitva kell hagyni. Köszönöm szépen, Iturgály szúrja most a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövid leszek. Több kolléga is hozzászólt már előttem, és már részletesen kifejtették a véleményüket, amivel nagy mértékben egyetértek. Szeretnék valami nagyon fontosra azonban én is kitérni, méghozzá arra, hogy a bizottság nem nyilatkozott egyértelműen a különböző petíciók kapcsán. Mit is mondott a bizottság? Hát a bizottság megpróbált valami port hinteni, hogy hát ha elfogadjuk az ő válaszukat, de szerintem sokkal egyértelmű válaszokat kellene adnia a bizottságnak. Két fontos dolgot szeretnék elmondani. Az első az, hogy itt nem csak a fogyasztókról van szó, hanem a megfelelő és egészséges versenyről. A petíció benyújtóinak kérdésére vagy kérésére a belső piaci szakbizottságnak is tovább kellene adnunk ezt a témát ugyanis a belső piaci verseny is kérdéses ebben az ügyben. Úgyhogy mindenképp azt javasolnám, hogy a belső piaci szakbizottságot is keressük meg ebben a kérdésben. Egyébként pedig én is úgy gondolom, hogy ennek a petíciónak nyitva kell maradnia, és tovább kell foglalkoznunk ezzel a kérdéssel. Ezt semmiképp nem zárhatjuk le. Borgéció kollégának adok most szót. Eh, Köszönöm szépen, A RAI képviselője szemmel láthatóan nagyon jól felkészült a prezentációjával. Gondolom, ezt a Rai munkatársai készítették elő, ott nagyon sokan dolgoznak, és hát végső soron sokan profitálnak nyilvánvalóan abból, hogy licencdíjakat szed a ráj. Nemzeti botrány ez, amelynek úgy gondolom sokkal nagyobb figyelmet kellene szentelnie az Európai Parlamentnek. Olaszországtól hatalmas áldozatokat követelnek meg mindenek előtt a nyugdíjasoktól, az idősebbektől, mindazoktól, akiknek a jövetelme egyébként is igen alacsony. A ráé úgy gondolom nagyon csúnya tréfát enged meg magának szemben az olasz polgárokkal, hiszen egyébként is egyetlen egy televíziós kamera sem látható itt a teremben, amely adott esetben felvételt készítene arról, hogy vita zajlik itt a rái jogellenes gyakorlatáról, nyilvánvalóan ez a félretájékoztatás egyikes példája. A román képviselő is elmondta, hogy ott hogyan zajlott le egy hasonló eset, és nyilván említhetnénk sok egyéb tagállamot is. A Rai esete egy nagy liberális gondolkodóra emlékeztet engem, aki a 60-as években tevékenykedett. Gyakorlatilag a Rai esetében azt mondhatjuk, hogy egy mafiaszerű demokrácia ténykedését láthatjuk. Például, amikor egy magánéleti botrányról kellett volna tudósítani a rájnak, úgy döntött, hogy ezt nem teszi meg, mert sértette volna az érdekeit. Úgy gondolom, ez egy maffiaszerű működésnek a bizonyítéka. Meg kellene kérdezni, hogy a RAI mennyi időt szánt például a főműsoridőben arra, hogy tudósítson a licenzdíjakat ellenző kezdeményezéséről. Úgy gondolom, mindez szégyenletes. Köszönjük szépen Borgéció úrnak, Salvini úr. Grazie Presidente. Mi stupisce non tanto... Köszönöm szépen, elnök asszony. Van egy dolog, ami nem igazán lep meg, nevezetesen az, hogy védelmezi a saját álláspontjait és privilégiumiáit a, a ráj, ki lepődhet meg ezen persze több ezernyi ilyen bedolgozik a ráj hatalmas struktúrájában, tehát ez nem meglepő. Ami viszont meglepő, az az, hogy az Európai Bizottság hogyan látja mindezen kérdéseket. Az Európai Bizottságnak a feladata az, hogy vizsgálja, ellenőrize a sajt gyártását, milyen mértékben és hogyan alkalmaznak, használnak fel tejet. Aztán azt is vizsgálja az Európai Bizottság, hogy a Liguria területén, Liguriai tenger részen hogyan halásznak. Viszont az, már nem érdekli az Európai Bizottságot, hogy azon gyengén látók vagy nagyot hallók, akik nem tudják élvezni az európai, illetve a ráj sugárzását, szóval azokkal kapcsolatosan az Európai, Bíros, az Európai Bizottság úgy találja, hogy a helyzet teljesen normális. Nos, hamarosan választásokra kerül sor. Az euró ellenes fellépés lehet majd ö, ott tetten érhető, és eh, az elégedetlenek jelen lesznek messze menően. Gondoljunk arra, hogy eh, a ráj milyen költségekkel dolgozik, micsoda hatalmas, hatalmas eh, juttatásokat ad a saját szájaiknak, miközben nem képesek arra, hogy jobb munkát végezzenek, miközben a műsor vezetői több milliós eurós díjakban részesülnek. Semmiféle ellenőrzés, semmiféle nyomás nem valósul meg az ő tevékenységük felett. Na most az Európai Bizottság, hogyha ezt jónak eh, tartja, akkor vagy cinkos, vagy pedig egyszerűen semmibe veszi a történéseket. A regionális tévésugárzása, a regionális nyelveknek az alkalmazását teljes mértékben sútba dobják, pedig ott vannak azok az emberek, akik fellépnek azért, hogy ezen csalásnak véget lehessen venni. Ez a díj, amelyet a ráj vett ki, egyszerűen ő, a szervezet lopás, a szervezet lenyúlás pedig léteznek olyan tévécsatornák, amelyek sokkal jobb minőségű szolgáltatást, információt, tájékoztatást biztosítanak. Na most, hogyha ezt normálisnak tartja az Európai Bizottság nevezetesen azt, hogy a gyengén látók, a siketek jogdíjat fizessenek, miközben nem hallhatják, nem láthatják a tévét, akkor ez fogalmazza meg az Európai Bizottság még világosabban, még egyértelműben, hogy semmit nem tudnak tenni a ráj ellen. Mázsányi több mázsányi dokumentumot tudunk mind ennek a, mármint a hozzáférhetetlenségnek a bizonyítására előhozni. De hogyha így gondolják, akkor ezt fogalmazzák meg hangosan, és majd meglátják, milyen hatása lesz mindennek az európai következő választásokra. Ott vannak olyan újságírók, akik, akik ö, olyan nyomorult bírekben ö, részesülnek az egyéb csatornáknál, amelyhez képest a háromszorosokat kellene, hogy keressék. Még Kongóban sincs ilyen szörnyűséges, ilyen megalázó helyzet, mint amit ma észlelünk Olaszországban a ráj kapcsán. Ez maga a szégyen. Nagyon örülök, hogy hallhattam a kollégákat és több frakciónak, más frakcióknak is, más európai országnak is a megnyilvánulását. A közszolgáltatás egy nagyon-nagyon fontos dolog, és nagyon lényeges az, hogy működjék. De az, ami itt történik, az egyszerűen egy vicc, sőt, még rosszabb is. És hát úgy gondolom, hogy még ha sokan semmi ezek az olaszokat, van egy pont, amikor az olaszok is fellázadnak. Elnök hogy köszönöm szépen, Salvini úr, nem látok más hozzászólási igényt, úgyhogy az Európai Bizottsághoz fordulok, hogy válaszoljon megszólítatott az Európai Bizottság több ízben is, éppen ezért most hallgassuk meg önt. Hallgassuk meg a bizottságot, kérem reagáljon ezekre a felvetésekre. Köszönöm szépen. Hát őszintén szólva kicsit meglepett, hogy is mondjam, néhány hozzászóló hangneme, de persze teljesen megértem azt is, hogy a polgárok dühösek, mert licencdíjat kell fizetniük olyasmiért, amit szolgáltatásként nem kívánnak igénybe venni, vagy amely szolgáltatás szerintük alacsony minőségű, de még egyszer elmondom, ez nem egy olyan probléma, amely az állami finanszírozást érinti, sokkal inkább nemzeti jellegű probléma ez. Annak kérdését érinti, hogy a közszolgálati műsorszórást hogyan is finanszírozzák. Romániában ha jól értettem, némileg más rendszer működik, ahol fogalmazzunk így, közös megegyezés alapján azok fizetnek a közszolgálati műsorokért, akik megkívánják azokat tekinteni, ez is egyfajta modell, de hát ez nem lehet kötelező jellegű. Aztán elhangzott a szankciók szó. Szankciókat pedzegettek azok, akik azokkal kapcsolatosan, akik nem tudják megfizetni a licencdíjakat. Értem, hogy a szankciók néha túl szigorúak, de itt ismét csak elhagyjuk a közszolgáltati műsorszórás kérdésének területét és a licencdíjak területét, és áttérünk egy másik témára, a nemzeti jogszabályok betartását illetve nem betartását szankcionáló büntetések területére, és a mi főigazgatóságunknak nincs mandátuma, hogy ezzel a témával foglalkozzon, hiszen ez ismét csak nemzeti illetékességbe tartozik. Ha jól értem, akkor nem régiben született egy bírósági döntés, ezzel nem voltam tisztában, és kérném szépen, hogy egy másolatot erről az ítéletről legyenek szívesek továbbítani nekem. Köszönöm. Elnök, az Európai Bizottság válasza véleményem szerint nem igazán reakció arra, amit felvetettek, úgy gondolom, az Európai Bizottságnak írásbeli választ kellene megfogalmaznia, hiszen azért felmerült néhány jogsértés ügye, amelyekre az Európai Bizottság nem válaszolt. Ilyen például a fogyasztóvédelmi irányelv megsértése, avagy a tájékoztatás és a kommunikációhoz való jog, illetve a tájékoztatás és kommunikáció szabadsága, valamint a televízió készülékek használhatatlanná tétele, elkobzása. Olyan polgárokról van szó, akik nem szeretnék a közszolgálati műsorszórók szolgáltatásait igénybe venni, de mégis licencdíjat kell fizetniük. Az én javaslatom az, hogy mivel hallottunk néhány érdekes érvet a petíció képviselőitől, Többek között azt, hogy licencdíjat fizettetnek olyanokkal is, akik nem is tudnak élni a szolgáltatásokkal, mert nem tudják fogni az adott műsorszóró műsorát. Borgézió úr, még egyszer. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék egy dolgot hozzáfűzni. Szeretném megkérni az Európai Bizottságot, hogy biztosítsa, hogy illetve vizsgálja meg, hogy a műsorban biztosított-e a nemzeti kisebbségeknek szóló, illetve a nyelvi kisebbségeknek szóló műsorszórás. Ugyanis ezek a nyelvi kisebbségek hatalmas kulturális és hagyományőrző értéket jelentenek, és úgy gondolom az európai jogszabályok amelyek a kulturális sokszínűség védelmére vonatkoznak, és a kisebbségi nyelvek védelmére sérülnek ezen a téren. Köszönjük szépen Borgéció úrnak. Még egyszer egy percet kap Mártorelli asszony, hogy válaszoljon a felvetésekre. Köszönöm szépen. Természetesen nem tudok hozzászólni az összes meglátáshoz, talán csak arra reagálnék, amit a képviselők az ítélettel, a lációbeli ítéletről mondtak, illetve a 2013. augusztusi ítéletről. Olyan kérdés ez, amely felmerül a petícióban is. A Sky Italia szerződésének lejártakor a RAI A Tivusat platformon a rendelkezésre mindenki számára, illetve a résztvevők számára a műsorait. Ez egy műholdas platform. A digitális televíziózás a legfőbb műsorszórási lehetőség Olaszországban, és gyakorlatilag lefedi a műsorszórás négyötödét. Ez azt jelenti, hogy a ráj gyakorlatilag nem kényszerített senkit arra, hogy a Sky számára, illetve a Sky-jal egyfajta előfizetést kössön. A Tivuset egy dekódás segítségével elérhető a fogyasztók számára, és az ítélet valamint az állami tanács 2013-as döntése szerint semmiféle kötelezettség nem áll fenn a közszolgálati műsorszórók részére, hogy ingyenesen bocsássák rendelkezésre műsoraikat. Emellett az átlátható és nem megkülönböztető jellegű tárgyalások keretében vannak kötelezettségei a rájnak. Amikor véget ér a Sky szerződés, akkor egyébként a dekódert vissza kell szolgáltatni, amelyért egyébként nem kell fizetni. Tehát az a tény, hogy ezen a tibuszát platformon jelen van a ráj. Ezzel kapcsolatosan az Európai Bizottság elismerte, hogy egy ellenőrzött tevékenységről van szó, olyan tevékenységről, amely összeegyeztethető a ráj közszolgálati feladataival, és semmiképpen sincsen szó arról, hogy az állami támogatásokra vonatkozó szabályok sérülnének. 2010-ben volt egy ezzel kapcsolatos prezentáció egy fogyasztóvédelmi szervezet részéről. Még sok mindent mondhatnék, de itt befejezem. Köszönöm szépen. Egy percet kap a petíció benyújtója, hogy válaszoljon az elhangzottakra. Talán megtehetném ezt én, úgy állapodtunk meg a petíció benyújtóival, hogy én beszélek a nevükben. Nem tudom, hogy az Európai Bizottság látta-e a vonatkozó ítéletet, de úgy tűnik a ráj elolvasta. Annak szövegét, most, hogy ez jó-e, vagy rossz, azt nem tudom. 350 milliót kínált a Sky a Rájnak a, a műsoraiért, gondolom. A Rájt éppen ezért nem lepi meg ez az érv. Osztom az ítéletben megfogalmazott véleményt, és kérném még egyszer az Európai Bizottságot, hogy foglalkozzon komolyabban és mérehatóban ezzel a témával. Ez sajnos ez ideig nem történt meg. Kérném az elnök asszonyt, hogy tekintettel a jelenlegi olaszországi helyzetre és hogy fontolja meg, hogy meg lehetne -e hívni esetleg a RAI felügyelőbizottságát, hogy megtudjuk, hogy annak idején miért következett be az említett tiltakozás, hogyha már a RAE felügyelőbizottságán belül tiltakozás történik, hát akkor ez azt jelenti, hogy ott valami nincs rendben. Úgy gondolom, európai parlamenti képviselőként gondol, gondoskodnok kell arról, hogy minden polgár függetlenül és szabadon tájékozódhasson. Úgy gondolom, hogy a felügyelőbizottság képviselőjének meghívása beleillene ebbe a keretbe. Köszönöm szépen! Megpróbálom összefogni, összefoglalni a vitát, illetve az itt elhangzottakat. Nekünk petíciós szakbizottságként az a kötelezettségünk, hogy meghallgassuk az európai polgárokat, és válaszoljunk az általuk felvetett problémákra. A jelen témát illetően úgy gondolom kötelezettségünk, hogy mélyebben megvizsgáljuk azt, hogy megnézzük, hogy valóban sérültek-e jogszabályok annak megfelelően, ahogyan az benne áll a petíció szövegében. És természetesen figyelembe kell vennünk mindazt, amit elhangzott ma. Az én feladatom és kötelezettségem az, hogy megkérdezzem a képviselőket, hogy osztják-e azt a nézetet, miszerint az Európai Bizottságnak újra foglalkoznia kellene a témával, és ismét állásfoglalást kellene megfogalmaznia az ügyjel kapcsolatosan és hogy állapítsa meg, hogy van-e valamiféle illetékességi konfliktus, ami a nemzeti jogszabályokat illeti, illetve hogy szükséges-e, hogy az Európai Bizottság a saját polgárai védelme érdekében avatkozzon be. Érkezett egy javaslat egy meghallgatással kapcsolatosan, legalábbis a felügyelő bizottság elnöke ezt javasolta, ez van, nem hangzott el. Tehát az olasz felügyelő bizottságról van itt szó. Talán egy ilyen meghallgatás hasznos volna. Így átfogóbb képet alkothatnánk magunknak arról, hogy az Európai Unió kompetenciái hogyan is néznek ki pontosan, illetve hogy megtudjuk, mi esik konkrétan a Nemzeti Felügyelőbizottság kompetenciájába. Én úgy értelmezem, hogy a képviselők azt szeretnék, hogy a petíciót ne zárjuk le egyelőre, ugyanis úgy gondoljuk, hogy még nem érkezett kielégítő válasz, sem az Európai Bizottság dokumentumai részéről, sem a RAI képviselője részéről nem kaptunk kimerítő választ. A petíció tehát nyitva marad, nem zárjuk le azt, is, úgy járunk el, ahogyan ezt megbeszéltük. Nem tudom, hogy mindenki hallotta-e. Kérdezem még egyszer, hogy a többi képviselő ezzel egyetérte. Úgy látom, nincs senkinek fenntartása. Tehát akkor úgy járunk el, ahogyan azt elmondtam. Köszönöm még egyszer a petíció aláíróinak, a petíció képviselőjének, a RAI képviselőjének, amiért eljött, és rátérünk a következő petícióra. Ez a napi rendi pontunk, eh, napi rendünkön a hetes pont. Sean Law lesz egy ír állampolgár, nyújtott be petíciót. A mezőgazdasági üzemek egységes támogatási rendszere, valamint a hátrányos helyzetű térségek támogatási rendszere feltételeinek és követelményeinek az írországi Galway megyei hatóságok általi téves alkalmazásáról. Parancsoljon! Az ír mezőgazdaság és halászati minisztérium nem volt képes végrehajtani a szabályokat az olyan hátrányos helyzetű régiókra vonatkozólag, mint amilyen Golvé is. Speciális Speciális védelmet kértek az ott élő... Hát... And enclosed lands and the mountains which have been determined by the department to have a forage reference area in excess of 95% on past occasions. A takarmánytermő föld százalékos arányának megállapítása során az illetékes hatóság több évben végzett vizsgálatot, Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a takarmánytermő föld aránya, előzetesen megállapított aránya 95% volt, ez pedig 0, illetve 10 közötti százalékos arányban állapította meg egy későbbi vizsgálat. Az illetékes hatóság korábbi vizsgálatának eredménye ellenére. A Különböző földterületek esetében különbözőképpen jártak el a vizsgálatot végző hatóságok. 2010-ben és 2011-ben a minisztériumi tisztviselők tehát a földterületek esetében a takarmány termőföld arányát nullától 10%-ben állapították meg. Ennek megfelelően a támogatás mértéke jelentősen csökkent, az érintettek több ízben érdeklődtek az illetékes hatóságnál a döntés miértjét illetően, fellevezni is kívántak a vizsgálattal kapcsolatosan, de nem kaptak magyarázatot a hatóságtól. Ez azt jelenti, hogy az érintett rengeteg kifizetéstől esett el, amely megillette volna őt a közös mezőgazdasági politika vonatkozó szabályainak megfelelően. A 10%-ra való csökkentést ről való tájékoztatást követően felebezési eljárást szeretett volna elindítani az érintett fél. 2010. decemberében ezzel is indult, és mindmáig nem zárult le. Ennek a következménye az, hogy a petíció benyújtója semmiféle jogorvoslatban nem részesült, nem részesülhet, hiszen amíg a fellebezési vagy fellebbviteli eljárás nem zárul le, le addig bírósági ítélethez, ítéletre sem kerülhet sor. Az eljárás még akár három további évig is eltarthat. Ez az eljárás egyébként minden érintettre vonatkozóan hasonlóképpen alakul. Mindeközben a az érintett termelőket folyamatosan nyomás alá helyezik a illetékes hatóságok. Miért kérjük a petíciós szakbizottság beavatkozását? Miért gondoljuk úgy, hogy magában a tagállamban nem nincs lehetőség jogorvoslatra? A hatóság fellebezési eljárása 5 évig is eltarthat. Ez azt jelenti, hogy amint elkezdődött a folyamat, addig a fellebező fél nem élhet jogorvoslati lehetőséggel bíróság előtt. Ez azzal együtt jár, ebben az esetben, hogy a felleviteli eljárás rendkívüli módon elhúzódott, így gyakorlatilag jogorvoslatra nincs lehetősége az érintett félnek. Ebben a kontextusban tehát az ügy elhúzódása úgy értelmezendő, hogy sérül az érintett féligasságszolgáltatáshoz való joga. Miért kérjük tehát még egyszer a petíciós szakbizottság közbenjárását? Martin Murphy, aki szintén érintett, úgy véli, hogy az életékes hatóság semmibe vette a vonatkozó szabályokat, és nem tájékoztatta őt megfelelően a támogatásra jogosultságot adó takarmánytermő földarány csökkenéséről. A 2010, 2011, 2012 és 2013-as támogatásoktól esett így el az érintett fél. A hatóság úgy döntött, hogy a 2013. januárjában megállapított lezárt felülvizsgálat alapján kifizeti neki a tartozásait. Jogi költségeinek megtérítéséhez kötötte a jogorvoslati kezdeményezését, azonban mindmáig nem rendeződött az ő ügyében sem a helyzet, és a hatóság úgy döntött utólag, hogy mégsem fizeti ki számára az őt megillető támogatásokat visszamenőleg néhány évre. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a mezőgazdasági élelmiszer és tengerügyi minisztérium egyrészt nem méltányosan jár el a gazdákkal szemben, másrészt pedig megakadályozza, hogy vírósághoz forduljanak. Hős vagy. Hogyha megvizsgáljuk tüzetesen a helyzetet, akkor azt láthatjuk, hogy um, az érintett termelők rendkívül nehéz helyzetbe kerültek a támogatások uh, nem kifizetése miatt, és a mezőgazdaság élelmiszer és tengerügyi minisztérium eh, még súlyosbította a helyzetet eh, a hosszas eljárásokkal. Miért kérjük tehát a petíciós szakbizottság eh, segítségét? A kérdéses földterületek támogathatóságának csökkenthetősége csak akkor következhet be, hogyha ez megfelel Írország egyéb területein tapasztalt gyakorlattal és a nemzetközi gyakorlattal is. Mi azt kérjük, hogy méltányos eljárásban részesüljenek az érintett gazdák, és független vizsgálatnak vessük alá azt a kérdést, hogy az adott földterület támogatható-e, avagy sem. Azt szeretnénk, hogy olyas valaki vizsgálja meg ezt az ügyet, aki teljesen független a mezőgazdasági élelmiszer és tengerügyi minisztériumtól. Az európai intézmények eljárása nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a támogatási rendszert megfelelőben alkalmazzák. Mi azt kérnénk a petíciós szakbizottságtól, hogy járuljon hozzá ehhez a munkához, úgy, ahogyan ezt korábban is tettem és vizsgálja meg ezt az ügyet, és szavatolja ezáltal, hogy méltányos és tisztességes eljárás valósuljon meg a jövőben a termőföldterületek támogathatóságának vizsgálatakor. Emellett úgy gondoljuk, felelősségre kell vonni az illető hatóságokat, amiért nem megfelelően jártak el ebben az ügyben. Köszönöm szépen, és várom a kérdéseket. And now the floor to the commission. Köszönöm szépen, megadom a szót a bizottságnak. Valeri Adam asszonynak parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mint ahogy részletesen bemutatásra került már ez a petíció, tulajdonképpen az egységes kifizetési eljárásról, illetve a hátrányos helyzetben lévő régiók támogatásáról van szó. Ezek a CAP keretein belül megvalósuló támogatási rendszerek, és most ennek az alkalmazási problémáit egyértelműen láthattuk. Tulajdonképpen a támogatható területek meghatározásáról van szó. Mint ahogy a bizottság már elmondta a válaszában, a kapon belüli támogatások valójában tagállami hatáskörbe tartoznak, tehát ezek teljesen tagállami illetékes körben kell, hogy megvalósuljanak. Az, hogy ezek a területek támogathatóak-e vagy sem a takarmánytermesztés céljára, ez a KAP tagállami végrehajtásától függ. A bizottság semmilyen módon nem léphet az adott tagállam helyébe, és nem hozhat meg bizonyos döntéseket. Nem végezheti el a támogatható területek felmérését a tagállam helyett. Tehát amit a tagállam ebben a tekintetben elvégzett, azt a bizottság nem tudja felülbírálni. A megfelelő administratív helyi, tehát tagállami szinteken lehet ezzel kapcsolatban jogorvoslattal élni. A petíció azt is elmondja, hogy nem volt méltányos jogorvoslati lehetőség. Na most megint olyan területre tévedtünk, amely kizárólag tagállami felelősségi kör és tagállami illetékesség, ezért magát a megoldást is tagállami szinten kell megtalálni. Természetesen szívesen válaszolok további kérdésekre. Köszönöm szépen. Higgins kolléga parancsoljon. Elnök asszony, először is szeretettel üdvözlöm itt az ír kollégákat, és úgy vélem, hogy Murphy asszony tényleg olyan esetet tárt fel, amivel foglalkoznunk kell. Szeretném én is összefoglalni, hogy miről is van szó. Egyáltalán nem volt lehetőség jogorvoslatra, és minden határidőt maximálisan késleltettek. Képzeljék el, hogy ez a probléma már öt éve fennáll. Itt olyan kis földterületekről van szó, amelyek az én választókerületemet is érintik. És ez teljesen elfogadhatatlan, ez egy teljesen őrült helyzetet hozott létre. A valós helyzet az, hogy a gazdák 99%-os támogatást kaptak az Európai Uniótól. És egyszer csak egyik napról a másikra ezeket a kifizetéseket felfüggesztették és megpróbáltak ezzel a jogorvoslattal élni, ugyanis a kifizetések 10%-on megálltak úgy vélem, hogy ez egyáltalán nem átlátható, és egyáltalán nem fair. Hogyha megnézzük, hogy milyen irányvonalak alapján dolgoztak a hatóságok, akkor azt látjuk, hogy a gazdák nagy részét igenis megkülönböztetés érte. Ezek a gazdák maximálisan függenek az egységes kifizetésektől, és um, ezeknek a kifizetéseknek az előzetes vagy előlegező kifizetésétől is hogy minek kellene most megtörténnie először is a petíciós bizottságnak, ami nagyon hatékony bizottság, levelet kellene írni Simon Kolflinak, aki az ír mezőgazdasági miniszter, hogy beszámoljon arról, hogy mennyire felháborítónak találja ezt, mennyire felháborítónak találja azt, hogy ilyen adhok, adhok módon és tisztességtelen módon bánnak az ír gazdákkal. Szeretném felkérni ezt a szakbizottságot, hogy, mint ahogy Murphy asszony is elmondta, állítsanak fel egy független vizsgáló bizottságot, amely a helyszínen megvizsgálja a helyzetet. Ezen kívül a kifizetésekre vonatkozó jogorvoslati lehetőségeket is át kellene vizsgálni, ugyanis itt öt évig ülnek ezeken az ügyeken. Nem hinném, hogy elfogadható lenne, hogy egy gazda a neki járó támogatásokat öt évig ne kapja meg. És végül, de nem utolsó sorban, Remélem, hogy az elnökasszony egyszer majd eljön Írországba, vagy a titkárság tagjai egyszer eljönnek Írországba, és megnézik ezt a régiót. Én elmentem oda, én elmentem és megnéztem, hogy milyen a helyzet, és el tudom mondani mindenkinek, hogy valóban ezek a gazdák maximálisan függenek ezektől a támogatásoktól. Itt látható ezen a térképen, hogy melyek az érintett és vitatott területek, és azok a területek, amelyek közvetlenül mellette vannak, megkapják a támogatás 90%-át, míg amikről én beszélek, mondom, a közvetlen szomszédságban nem kapják meg ezt a támogatást. Úgyhogy remélem, hogy elfogadják majd ezt a Lawless által benyújtott petíciót, és még egyszer mondom, hogy szívesen várjuk az elnökasszonyt egy látogatásra ezen a területen. Köszönöm szépen, megint az asszonyé most a szó. Ön kért először szót megint az asszony, úgyhogy parancsoljon, vagy Geleger úr? Geleger úr! Köszönöm szépen, elnök asszony! mint ahogy a kollégám is elmondta, én is nagyon örülök annak, hogy itt van a petíció benyújtója. Nyilván a petíció benyújtója is jobban örülne, hogyha otthon lenne, és nem lenne semmilyen problémája, de hát a probléma már megvan, úgyhogy ezért örülök, hogy ezzel foglalkozhatunk. Mindenképpen támogatni kell őket, mert ez egy olyan eset, ami példát mutathat. Úgy gondolom, hogy mindenképpen tárgyilagosan kell elbírálnunk ezt az ügyet, és tárgyilagosan kell válaszolnunk erre a kérdésre, amelyet Miss Murphy az imént bemutatott. Mindenképpen ragaszkodunk ahhoz, hogy független bizottság álljon fel, amely megvizsgálja ezeknek a területeknek a támogathatóságát. Ez a minimum, amit meg kell tennünk. Jim higgins is egyetértek abban, hogy ez az egész jogorvoslati eljárás túlzottan hosszadalmas. A jogorvoslati eljárással sem foglalkoztunk megfelelőképpen, pedig ez egyáltalán nem méltányos, és egyáltalán nem tekinthető elfogadhatónak. Ezt én a diszkrimináció kategóriájába sorolnám. Ezért azt kérem az elnökasszonytól, és azt kérem a kollégáktól, hogy ezt a nagyon is helytálló és jogos petíciót támogassák. Mindannyian értjük, hogy mi a helyzet, nem is kell a részleteket maximálisan értenünk igazából. Elég annyi, hogy el kellene menni, meg kellene nézni ezt a területet, és akkor egy másik <clears throat> erre a területre vonatkozó petíciót is megnézhetnénk, de hát nem tudom, hogy lesz-e majd erre lehetőség, pedig akkor két legyet is üthetnénk egy csapásra. Köszönöm szépen, akkor most már tényleg McGinnis asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és én is köszönöm szépen a petíció benyújtójának, hogy eljött. Régebben tagja voltam a petíciós szakbizottságnak, most már nem vagyok itt rendes tag, de azért mindenképp szeretném elmondani a véleményemet. A kapreformon nagyon komolyan dolgoztam, és ismerem ennek a jövőbeli kihatásait erre az ügyre nézve, és hát ráadásul ír petícióról van szó, úgyhogy mindenképp szeretnék hozzászólni. Van itt néhány specifikus kritérium, amit meg kell néznünk, illetve néhány általános megjegyzést is szeretnék elmondani. Van Írországban egy gazdákra vonatkozó karta, ami elmondja és kimondja, hogy ebben az esetben hogyan kell eljárni. Azt szerintem hasznos lenne, hogyha először is megnéznénk, hogy ezt a kartát betartották-e. Én egyébként attól tartok, hogy nem, úgyhogy legalábbis ennek a kartának a betartását meg kellene vizsgálni. Ezen kívül a jogorvoslati rendszer egy olyan jogorvoslati rendszer, amely 5 öt évig vizsgál egy esetet, ez teljes mértékben elfogadhatatlan. Ennél sokkal hatékonyabb jogorvoslati rendszerre lenne szükség, vagy legalábbis gyorsabbra. Ezek voltak az általános megjegyzéseim, amelyek minden gazdát érintenek. Ami pedig ezt a konkrét esetet illeti, azt tudom támogatni, hogy álljon fel egy külön nyomozó csoport, egy külön vizsgáló csoport. De azért vigyázzunk azzal, hogy mit ígérünk a petíció benyújtóinak. Meg kell néznünk, hogy mi az, amit valóban meg tudunk tenni, mert nekünk nem biztos, hogy megvan a szakértelmünk ahhoz, hogy ezen a területen komoly feltáró munkát végezzünk. Én úgy vélem, hogy egy ilyen független nyomozás lefolytatása egy kicsit azért túllép a mi lehetőségeinken, pedig úgy gondolom, hogy szükség van egy ilyen feltáró misszióra. Ezen kívül ugye elhangzott a bizottság részéről, hogy tagállami illetékességbe tartozó kérdés ez. Így azt hiszem, hogy a számvevőszéknek is feladata lenne, hogy megvizsgálja, hogy a rendszer megfelelőképpen működik-e az adott tagállamban. Úgyhogy az itt felmerült kérdéseknek egy részét a számvevőszéknél kellene megvizsgálni. Itt ugye már megemlítésre került a mezőgazdasági minisztérium, illetve a bíróságok állásfoglalása, de ennek el kellene jutnia a számvevőszékig, és azt is meg kellene néznünk, hogy a tényleg független szakvéleményt ki tudná elkészíteni, és milyen időkerettel tudja elkészíteni. Attól tartok ugyanis, mert hogy vannak tapasztalataim régebbi petíciókból, hogy Annyira hosszú volt ezeknek az ügyeknek a kivizsgálása, hogy szerintem több frusztrációt okoztunk a petíció benyújtóinak, mint amennyire megnyugtattuk őket. Úgyhogy, ha túlzottan hosszú ezeknek az ügyeknek a kivizsgálása, akkor ezzel csak több problémát okozunk, mint amennyit megoldunk. Egyébként Jim Higginsnek igaza van, levelet kellene írni a mezőgazdasági minisztériumnak, hogy a megfelelő illetékes minisztérium megadja nekünk az információt. Mindenképpen ennek kellene lennie az első lépésnek. A bizottságot is meg kellene kérdeznünk, hogy nekik mi a véleményük egy ilyen független vizsgálat végrehajtásáról, illetve hogy a bizottság is úgy gondolja-e, hogy egy ilyen jellegű kérdésben a számvevőszék véleményét is ki kellene kérni, mert itt ugye támogatások kifizetéséről, illetve konkrétan támogatások ki nem fizetéséről van szó. Tudom, hogy ez nagyon fontos a petíció benyújtóinak, hiszen most már jó néhány éve tart az, hogy az őket megillető támogatást nem kapják meg ezek a gazdák. Köszönöm szépen, Higgins úr, még egyszer. Köszönöm szépen, elnök asszony, rövid leszek. Nagyon szépen köszönöm önnek és a titkárságnak, hogy elfogadták ezt a petíciót, várjuk az eredményt és őszintén szóval nagyon nagy csalódást okozott a bizottság javaslata. A bizottság lusta, úgyhogy ezt tudhattuk is volna, hogy ez lesz a válasz. A szubszidiaritás néha jól jön nekik, néha nem, és szeretnek felülről diktálni. Tehát tudtam, hogy ez a bizottsági válasz érkezik majd, és hát elfogadhatatlan ez a válasz. Európai pénzekről van szó, és az Európai Bizottságnak szerepe van abban, hogy eldöntse, milyen módon költik el az európai közpénzeket. Ezeket a pénzeket azoknak a, az embereknek szánjuk, akik éppen, hogy csak meg tudnak élni, szükségük van az egzisztenciájuk biztosítása érdekében ezekre a támogatásra, és ezeket elvették tőlük. Ami a petíciós szakbizottság hatékonyságát illeti, nem akarok McGinnis szasszonynal, asszonynak ellent mondani, de szerintem itt a petíciós szakbizottságban volt néhány nagyon eredményes ügy. Simon Kovni, kollégám, aki felelős a minisztériumon belül ezért az ügyért, és én például közösen sikerre vittünk egy ügyet, ami a roaming díjakat illeti, láthatjuk, milyen siker született ezen a téren. Aztán volt egy másik ügy, amely három családot érintett, és ott, nagy, ott is nagyon pozitív eredmény született. Sikerült rendezni a helyzetet. Tehát úgy gondolom, hogy van szerepe igenis a mi szakbizottságunknak, ami a polgárainkkal való kommunikációt illet és az európai kötelezettségek betartását. Köszönöm szépen még egyszer! elnök asszony, mondja, elfogadták ezt a petíciót, és várjuk a remélhetőleg pozitív eredményt. Köszönöm szépen Higgins szónak, más már nem kért szót. Akkor McGinnis asszony még egyszer szót kér. 30 másodpercre van csak szükségem. Jimnek igaza van, voltak nagyon sikeres petíciók, de volt egy másik mezőgazdasági jellegű petíció, Dan Brennan petíciója, ahol most már végre sikerült némi előrelépést elérni, de ez a petíció végigment a bizottsági eljárásokon, és hát nem igazán segített ez. És tényleg igyekeztünk sikerre venni az ügyet. Remélem ebben az ügyben nem fog elhúzódni rendkívüli módon az ügy. Nem bírálat ez, csak tényként említettem. Köszönjük szépen, nagyon fontos információ volt ez. Tíz másodperc mondja Geleger képviselő. Úgy gondolom, hogyha valaki elolvassa ezt a dossziét, világos számára, hogy itt erkölcsi kérdésről is szó van, erkölcsi felelősségről, és hát szerződésben lefektetett kötelezettségek is szerepelnek itt, hiszen gyakorlatilag majdnem garantált volt a támogatások kifizetése, és ezzel szemben meg elhúzódott az eljárás. Köszönöm szépen én is, hogy időt szánhattunk erre. Rendben, köszönöm, mondja az elnök asszony. Murphy asszony kap egy percet, egy percben válaszolhat. Azt gondolom Higgins úr és Gallagher úr, valamint McGinnis asszony minden releváns dolgot elmondtak. Frusztrálódtunk, bárkihez is fordultunk Írországban, éppen ezért kényszerültünk eljönni ide a petíciós szakbizottságba és önökhoz fordulni, úgyhogy csak ennyit tudok most jelen pillanatban elmondani. Köszönjük szépen! Tehát egyhangulag azt kérik a képviselők, hogy a petíciót hagyjuk nyitva, és írjunk levelet az ír mezőgazdasági minisztériumba, azt kérve, hogy folytassanak vizsgálatot, Sőt, még az Európai Parlament mezőgazdasági szakbizottságát is felkérhetjük, hogy foglalkozzon az ügyjel. Végül, hogyha válaszokat kapunk majd a nyitott kérdésekre, akkor talán az Európai Bizottságot is felszólíthatjuk, hogy szenteljen nagyobb figyelmet ennek az ügynek, és nyisson új vizsgálatot ebben a kérdésben. Egyetértenek a javaslatommal? Igen? Rendben, köszönöm szépen, köszönöm a petíció benyújtójának, és köszönöm mindenkinek a rendkívül érdekes vitát. Következik a következő napi rendi pontunk. Nos, ez a 760 per 2007-es számú petíció, a 9-es napi rend alatt Kozivó Frakasszó, olasz állampolgárától benyújtott petíció, a tarantói dioxinnal kapcsolatos figyelmeztetésről van szó. Új információk jutottak a birtokunkba, és ennek kapcsán több kollega, így Alken asszony azt javasolta, hogy folytassuk tovább a vizsgálódást ezen petícióval kapcsolatosan, azért, hogy az olasz állampolgárok az érdekei képviselni tudjuk. A bizottság egy jogsértési eljárást indított szeptemberben Itáliával, illetve Olaszországgal szemben a petíció bemutatására. Hallgassuk meg Bátáli asszonyt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Angolul fogom tartani a... Úgy gondolom, egy nagyon fontos nap a mai, hiszen Ma végre itt az Európai Parlament figyelmét felhívhatjuk a dioxinszennyezés rendkívül fontos kérdésére. A 2007-es dioxinnal foglalkozó petíció bemutatása révén egy dél-olasz város, Taranto, én egyébként onnan származom, sajnás, sajnálatos módon többször is dioxinszennyezés áldozata vált. Az elmúlt években nekünk voltak Európában a legmagasabb a dioxin szintjeink világszerte. Tarantó egy különösen súlyos példája ennek. Jelen pillanatban is rendkívüli károkat okoz a dioxin ebben a térségben, hiszen semmi sem maradhat meg egészségben, semmi sem maradhat életben egy ilyen magas dioxin koncentráció mellett. Az Ilva acélmű bet kell itt megjelen, megemlítenünk, 2013-ban az Európai Bizottság szerződésszegési eljárást indított Olaszországgal szemben a különböző határértékek átlépése miatt és az Ilvának ebben rendkívüli szerepe volt. Janes Potocsnik biztos úr nagyon bátran lépett fel ebben az ügyben, és nemzetközi figyelmet kapott az ő révén Tarantó esete is. Továbbra is európai támogatást szeretnénk ezügyben kérni, ezért vagyunk ma itt. A tarantói lakosok vérében és az anyatejben is dioxint mutattak ki. Emellett rengeteg állatot is le kellett vágni, mert kimutatták a tejben és az állatok húsában a dioxin tartalmat. Mindez az Ilvára vezethető vissza, az Ilva acélműre. 20 kilométeren belül az ipari térségtől tiltott az állatok legeltetése, a dioxin rendkívüli károkat okoz, és nagyon lassan bomlik le, illetve csak részben bomlik le, és még ez a részbeni lebomlás is rendkívüli sok, rendkívül hosszú időt vesz igénybe. Az elnök megkérte az előadót, hogy beszéljen lassabban a tolmácsolás miatt. A különböző ügynökségek, illetve az ÁRPA ügynökség által gyűjtött adatok szerint jelen pillanatban is kimutatható a dioxin, valamint más méreganyagok is a legelőkön, mindenütt az acélmű, acélmű környékén, egyszerűen azért, mert rendkívül módon szennyezett a talaj. Mindmáig várjuk az adatokat, folytatjuk az adatgyűjtést, de egyelőre még nem sikerült az adatokat megszerezni, noha történt adatgyűjtés, úgy tűnik, hogy az olasz hatóságok nem végzik megfelelően a munkájukat, és éppen ezért Taranto esetében nagyon magas a különböző betegségek, többek között a neurológiai, kardiovaszkuláris megbetegedések és daganatos megbetegedések száma. Egyre nő a megbetegedettek száma, ahogy közelítünk területileg az acélműhöz. Én két szervezetet képviselek itt ma, amelyek együttműködnek az Európai Bizottsággal ebben az ügyben. Tarantó körülbelül 200 ezer lakossal rendelkezik, a gazdasága rurális, vidéki jellegű, volt mindaddig, amíg meg nem épült az Ilva acélmű, illetve mielőtt azt privatizálták volna 1995-ben. A helyzet már 95-ben is drámai volt Tarantóban, és még súlyosbodott, amikor 2002-ben a genovai Ilva műveket is Tarantóba helyezték át, egyszerűen azért, mert Genova már nem akart otthont adni ennek az acélműnek. 2005-ben kiderült az adatbázisok vizsgálatával, hogy dioxin szennyezést állapítottak meg, de az olasz hatóságok erről nem értesítették az érintett várost. Ezután különböző tejtermékek vizsgálatáról is sor került az Élva acélerőmű környékén, az Ilva acélmű egyébként 15 négyzetkilométernyi területen terül el, közvetlenül Tarantó városa mellett, régi, elavolt és veszélyes technológiával működik az acélmű, amely nem felel meg az európai jogszabályoknak. A vizsgálatok kimutatták, hogy a dioxin mindenütt megtalálható a területen, a különböző tengerből kinyert, kinyert élelmiszerek, a legelőktől kezdve a különböző állatokon keresztül minden szennyezett. Különböző rendkívül mérgező anyagokat mutattak ki, többek között olmot, dioxint és egyebeket az acélmű környékén. A dioxin rendkívül veszélyes, hiszen a, közvetlenül a sejteket támadja meg. Nem én vagyok az egyetlen, aki ezt állítja egyébként. Tudományos kutatások, tudományos vizsgálatok támasztják alá azt, amit mondok. Több ezernyi dokumentum, tanulmány, kép és videó támasztja alá a dioxin okozta káros egészségügyi hatásokat. Az, ami Tarantóban történik, semmiképpen sem nevezhető normálisnak, legalábbis nem Európában, ugyanis ami Tarantóban történik, sohasem történhetne meg sehol a világon, úgy gondolom. Főleg úgy nem, hogy az olasz hatóságok hallgatólagosan engedik az ilvát tovább működni, nem állítják le annak termelését, épp egyszerűen azért, mert az ilva a nemzeti stratégiai eh, erőforrások részét képezi a szemükben. A hatóságok gyakorlatilag mindent megtesznek annak érdekében, hogy az acélmű tovább működhessen, ugyanúgy, ahogyan azt tette az elmúlt húsz évben. Azért jöttem el ide ma önök elé, hogy elmondjam, hogy a tarantói helyzet az elmúlt években semmit sem változott, semmit sem javult, a hatóságok áll, általi állítólagos lépések nem hatékonyak, eh, illetve ha hatékonyak lennének, akkor egyébként sem foganatosították volna őket. A dioxin emellett a levegőt is szennyezi, gyakorlatilag a lakosok belehalhatnak egyszerűen abba, hogy csak egyszerűen lélegzetet vesznek. Azért vagyok itt, mert igazságot akarok azoknak az édesanyáknak például, akiknek a gyermekeit daganatos megbetegedésük miatt kellett megműteni, amely daganatos megbetegedés a dioxin szennyezésre vezethet, vezethető vissza. Emellett képviselem az Ilva dolgozóit is, és minden tarantói lakost. Igazságot szeretnék, ugyanúgy, ahogy igazságot szeretnének mindazok, akiket érint ez az ügy. Nem akarjuk, hogy az Ilva tovább így működjön és dioxint bocsásson ki a környezetbe. Évek óta ez történik, évtizedek óta szükségünk van az önök segítségére. Köszönöm. Köszönöm szépen, most megadnám az Európai Bizottságnak a szót, Janko Deszkó úr kap szót a bizottság részéről, parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Ahogy Batalia asszony elmondta, az Európai Bizottság szerződésszegési eljárást indított, illetve kötelezettségszegési eljárást indított Olaszországgal szemben az ügy miatt. A kontrollálatlan termelési folyamat során történt kibocsátások miatt az IPPC irányelv és a környezeti felelősség irányelvét is megsérti Olaszország. Jelen pillanatban várjuk az olasz hatóságok válaszát a megkeresésünkre. Azt ígérték nekünk, hogy helyben munkálatokat, vizsgálatokat végeznek, de tekintettel a szennyezettség szintjére, mértékére, és tekintettel a nekünk benyújtott bizotékok, bizonyítékokra, hatékony lépésekre van szükség az olasz hatóságok részéről, és november vége előtt meg kellene, hogy érkezzen az olasz hatóságok válasza. Köszönöm. Köszönjük. Kér valaki szót? Parancsoljon. Én engem érdekelne, hogy az Európai Bizottságtól kérdezem, hogy egy 2007 óta folyamatban lévő petíció esetében 2010-ben miért érkezett válasz, majd 2011-ben, és utána el, eltelt további két év, és most az Európai Bizottság azt mondja, hogy várja a választ. Hát szerintem itt nyomást kellene gyakorolni, hogy előbb kapjunk választ. Lehet, hogy az eljárás így rendben van, de úgy gondolom, tekintettel a tényállásra nem fogadható el a további haladék. Én elvárom a bizottságtól, hogy gyakoroljon nyomást. The other colleague has the floor. Ön is szót kért, parancsoljon. Figyelembe véve az elhangzottakat, amelyeket hallgatom most a petíció benyújtója részéről, illetve a kollégámnak a szavait is figyelembe véve, aki utalt 2008-ra és azt az utána tehát időszakra. Úgy gondolom, hogy egy nagyon súlyos problémával van dolgunk, és az egészségre egy nagyon ártalmas jelenségre. Úgyhogy nem tehetjük meg azt, hogy ne reagáljunk. Nyilvánvaló az, hogy az ol- olasz kormány arra törekedett, hogy elrejtse az eseményeket, nem tartotta be a határidőket, nem tartotta be az európai irányelveket többek között a környezetvédelmi felelősségről szóló 2004-es rendelkezéseket, vagy a 2010-es kibocsátásról szóló rendelkezéseket. Így módon szeptemberben eljárás indult az idei évben Olaszország ellen, de figyelembe véve azt a ritmust, amelyet az Európai Bizottság vett fel, úgy gondolom, hogy minimum, minimum az elővigyázatosságnak az alapelvét kellene érvényesíteni, és nyitva kell tartanunk minimum ezt a petíciót, ez az, amit ö, igényelhetünk, és arra kell felszólítanunk az Európai Bizottságot, a lehető leggyorsabban lépjen fel. Nyilvánvaló, hogy nem tartották be itt a különböző jogszabályokat, és nem kielégítőek a hallott válaszok, nem várhatunk tovább. Na, oké, okay. place a colleague. Parancsoljon kolléga. Madam Chair, I'm not a member. Elnök asszony, köszönöm szépen. Én nem vagyok ennek a szakbizottságnak a tagja, de csak kell szólnom néhány bátorító szót a petíció benyújtójához intézem ezeket a bátorító szavakat. Nagyon fontosnak tartom, hogy mindennek legyen visszhangja, fontos, hogy támogassuk őt, és hangot adjunk ennek a parlamentnek a szellemiségének, ami ezeféle problémákat illeti. Amikor legutóbb felszólaltam a petíciós szakbizottságban, akkor Olaszország északi területén bekövetkezett, illetve potenciálisan bekövetkező szennyezésekről volt szó Triest környékén, az ottani gázüzemek kapcsán, olyan problémákról beszélek, amelyeket nagyon jól ismerek, jártam Tarantóban, ismerem a problémát, ismerem a lakosság agájait, és tudom, hogy milyen mértékű, léptékű ez a probléma. Nagyon súlyos kérdésről van szó, és úgy gondolom mindenképpen tenni kell itt valamit, és mielőbb kell tenni valamit. Köszönöm. Köszönjük szépen. Senki már sem kér szót akkor a petíció benyújtója kap még egy percet, de csak egy, egy percben legyen szíves. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tulajdonképpen számunkra a legfontosabb a következő. Az olasz kormánynak lépéseket kellett volna tenni az elmúlt években, hogy megoldja a tarantói problémát, és volt egy környezetvédelmi terve, amelynek megfelelően lépéseket kellett volna tenni, vagy kellene tenni az Ilva környékén. Mi úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon nagy csalódást okoz, ez a terve, ugyanis mindazon lépések, amelyek benne állnak ebben a tervben, már 2012-ben és az idei évben be kellett volna, hogy következzenek, most pedig 2015-re és 2016-ra időzítik ezeket a lépéseket. Olyan lépések ezek, amelyekre szükség van ahhoz, hogy az emberek eh, rendes életet tudjanak élni a városban, és ne fulladjanak bele az acélmű mellett közvetlenül a mérgekbe. Köszönöm. Köszönjük szépen. Teljesen világos úgy gondolom, hogy ezt a petíciót nyitva kell hagynunk. Többek között a kötelezettségszegési eljárás miatt is. Szeretném az Európai Bizottságnak elmondani, hogy 2007 óta foglalkozunk ezzel a petícióval, 6 év elteltével. Az Európai Bizottság úgy döntött kötelezettségszegési eljárást indít, hogyha szennyezésről van szó, és az egészséget, az életet érintő ügyekről van szó, akkor a hat év mindenképpen túl hosszú idő. Én mindenképpen kérném az Európai Bizottságot, hogy gyorsítsa fel a folyamatokat. Az olasz lakosság, Tarantó lakossága nem várhat tovább, és az Európai Bizottság hoz fordulva mondom, talán írhatnánk egy levelet, tehát írásban is adhatnánk az Európai Bizottságnak azon követelésünket, hogy mielőbb oldja meg a helyzetet. Egy másik fontos dolog, amit látnunk kell persze az, hogy a bizottság nem szankcionálhat tagállamokat, de objektív célkitűzéseket igenis meghatározhat. Az elsődleges objektív célkitűzés pedig az, hogy szavatolni kell a polgárok egészségét és biztonságát, és csak ezt követi a termelés fontossága és a munkahelyteremtés, vagy a munkahelyek megtartásának fontossága. Tehát a bizottság feladata, hogy a problémákat összegezze, remélhetőleg ezt meg is teszi. Az intézményközi megállapodásnak megfelelően remélhetőleg az Európai Bizottság tájékoztatni fogja a szakbizottságunkat arról, hogy milyen lépéseket tart szükségesnek, és adott esetben talán be is vonhatja a szakbizottságunkat az adott lépések megfogalmazásakor. Remélhetőleg az elkövetkezendő napokban, hetekben ezt sikerül tisztázni. Tehát a petíció nyitva marad. Köszönöm szépen a petíció benyújtójának. Allora, adesso passiamo al punto 10. Most pedig következik a tízes napi rendi pontunk. Megvizsgáljuk először is a módosítókat, utána pedig szavazással kerítünk sort. Miről is van szó? A lengyelországi tényfeltáró látogatásról. Köszönöm. She's the next one. She's the next one. Yes. I don't think so. Uh, Mr. Bostinaro wants to... to... Bostinaro úr szeretne hozzászólni ezzel kapcsolatban? Nem? Ezzel a témával kapcsolatban szeretne valaki hozzászólni? Jó, hogyha senki se kíván hozzászólni, akkor szavazzunk. Igen, tehát Bostináró úr nevéhez kapcsolódik ez a jelentés a tényfeltáró misszióról. Egyes módosító. Mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes módosító mellette, Van itt egy szóbeli módosítónk. Van, aki esetleg ezt ellenzi? Nincs, akkor szavazunk róla a kettes módosított formájában mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös módosító, itt is van egy szóbeli módosító, kíván valaki ellene szólni? Hogyha nem, akkor ezzel a módosítással szavazunk az ötösről mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk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 tartózkodás elfogadtuk. 15-ös, egy szóbeli módosítóval van -e ellenvetés, nincs ellenvetés, akkor szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A 16-ost visszavonták, a 17-es következik, itt is van egy szóbeli módosító, ellenvetés van-e? Nincs. Akkor szavazunk a 17-esről mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es kiesik, a 20-as következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21. Egy szóbeli módosítóval ellenvetés van-e? Nincs ellenvetés, akkor a 21-esről szavazunk a szóbelivel együtt mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 22-est pedig visszavonták. Akkor a záró szavazás következik mellette. Ellene. Elfogadtuk kettő ellenszavazattal. Kettő ellenszavazattal elfogadtuk a jelentést. Rendben van, nézzük a második jelentésünket. Vertman asszony szót kér? Igen, igen, elnök asszony. Egy kis türelmet, egy kis időt kell kérnem ugyanis vannak hát nagyon fontos és nagyon furcsa események itt most a módosítók kapcsán. Gondolom, hogy mindenki emlékszik arra, hogy az ombudsman irodájában volt egy ülésünk. Maga az ombudsman ugyan nem volt ott, de az ő képviselői ott voltak az irodájából. És gondolom, hogy mindenki ért, érti azt, hogy egy tényfeltáró látogatás jelentése csak azt tartalmazhatja, ami elhangzott, amit megnéztünk, amiről beszéltünk, amit megvizsgáltunk. És úgy tűnik, hogy október 3-án mégis problémák merültek fel, mert a Dán ombudsman irodájából kaptam egy megkeresést, és azt kérték, hogy a jelentés bizonyos részeit változtassuk meg az természetesen magától értetődő, hogy én mindezt elmondtam a delegáció többi tagjának is, akik egyértelműen elmondták a véleményüket, és mindannyian úgy vélekedtünk, hogy egyszerűen nem lehet megváltoztatni a jelentést, nem lehet olyan dolgokat belevenni a jelentésbe, ami nem hangzott el, amit nem mondtak el, amit nem vitattunk meg mindenkinek a figyelmét szeretném felhívni erre a nagyon furcsa fejleményre. Úgy gondolom, hogy erről mindenkinek tudnia kell. Minden egyes érintett kollégának eljuttattam azt a kis jegyzetet, mely szerint nem szeretnénk megváltoztatni a jelentést, mert mind a hárman, akik részt vettünk ebben a munkában, úgy gondoljuk, hogy megfelelő ez a jelentés, mert az szerepel benne, ami elhangzott és megtörtént. Csak az átláthatóság érdekében mondom a kollégáknak, hogy mindenki értse, hogy mi történik a színfalak mögött. Ami magát a szavazási listát illeti, vannak itt olyan módosítók, amiket olyan kollégák nyújtottak be, akik nem voltak a delegáció tagjai. Vannak olyan módosítók, amelyek tulajdonképpen jók és helytállóak, de nem ezt a helyzetet tükrözik, és nem erre a kérdésre vonatkoznak, ezért úgy döntöttünk, hogy mínuszjelet írunk a szavazólistára. Voltak más olyan módosítók is, amelyek rossz irányban vagy rossz irányból közelítik meg azt, ami Dániában történt, illetve nem támogatják maguknak a petíció benyújtóinak az ügyét, úgyhogy ezeket a módosítókat is negatív megjegyzéssel láttuk el, csak ezt szerettem volna elmondani, a, hogy benne legyen a jegyzőkönyvben. Ami pedig a megjegyzéseimet illeti a megközelítéssel kapcsolatban, és ezzel a furcsa ügyel kapcsolatban, hogy meg kellene változtatni jelentés bizonyos részét, ezt így szóról szóra szeretném az ülési jegyzőkönyvben viszont látni. Köszönöm szépen, Vartmán asszony! Egy ügyrendi pontot kért a kolléga? Egyelőre a vitát nem nyithatjuk meg, szavazás lesz. Ö, szeretnék felolvasni néhány sort abból, amit Margaret Token elküldött a szavazattal kapcsolatban. Tehát Auken azt, hogy nevében felolvashatnék néhány sort? Tessék, engedélyezem, mondja az elnök, de azért várjunk egy pillanatot. Auken asszony nem előadója ennek a jelentésnek. Esetleg a jegyzőkönyv kedvéért elmondhat néhány dolgot, de vitát nincs lehetőségünk megnyitni most. Nincs vita. Rendben van, akkor rögtön rá is térünk a szavazásra. Egyes módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A négyes kiesik, az ötös jön, a négyes kiesik, a négyes kiesik, úgyhogy az ötösre ugrunk, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Utána egy szóbeli módosítás következik. Csak hogy melyik módosításra vonatkozik ez a szóbeli módosítás? Elnézést kérek, keressük, hogy mire vonatkozik ez a szóbeli módosítás. Ez a hatos ajánlásra vonatkozik. Itt van egy szóbeli módosításunk. Van-e ellenvetés? Nincsen. Akkor szavazunk erről a szóbeli módosítóról mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A nyolcas kiesik, a kilences következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A tízes kiesik, tizenegy mellette. A tízes kiesik, mondom, kiesik, a tizenegyesről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egy kompromisszumos módosítás következik az új 11. ajánlásra vonatkozólag mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-16 kiesik, 17 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18 mellette, tartózkodás, vagyis bocsánat, mondja az elnök asszony, ellenszavazatok, tartózkodás. Na jó, ezt ismételjük meg. 18 mellette, 18 mellette, Na jó, akkor legyen szíves mindenki döntse el, hogy hogy szavaz, mert ezt így nem tudjuk megszámolni. 18-as mellett. Jó, öten ellene. Kilencen. Tartózkodók. Rendben van. Elutasítottuk. Kilenc támogató 9 ellenszavazat volt és 5 támogató szavazat, úgyhogy a 18-ast elutasítottuk. A záró szavazás következik mellette, ellene, tartózkodás, a jelentést ezennel elfogadtuk. Egy ellenszavazat volt csupán. Köszönöm szépen mindenkinek, és köszönöm az előadók munkáját. Kedves kollégák, még a Görögországról szóló jelentés hátra van, és Iturgály szúrnak meg is adom a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Rövid leszek, mert hogy ez egy első eszmecsere a témában. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani valamennyi részvevőnek, és külön köszönet azon kollégáknak, Mario Valdininek. Günther úrnak a zöldek részéről, aki szintén elkísért. Speaking, please. úr beszélne. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tehát köszönetet szeretnék mondani minden kollégáknak, kollégának, aki elkísért engem, és köszönet a delegáció nem hivatalos tagjának, Valjedelónak, Szelebrákos kollégának máskülönben különben már volt alkalmam elmondani elnök asszony azt, hogy itt most nem arról volt szó egyszerűen, hogy készítsünk egy jelent jelentést. horvát, német és jó kollégám által, illetve jó magam által, hanem egy igazi kollektív munkát szeretnénk végezni görög kollégáinkkal és nem görög kollégáinkkal is egyetemben. Úgy gondolom, hogy a látogatása egy egészen kiváló hangulat közepette került sor. Nátáljának szeretnék külön köszönetet mondani a titkárság részéről, nem csak a paracetamol miatt, melyet felkínált nagyon kedvesen, hanem valamennyi kollégájának is, akik előkészítették a görögországi látogatást egészen kiváló módon. Nagyon ritka, hogy ennyire jól összeállított anyaggal tudjunk útra kelni. Sőt, azt mondanám, hogy még soha, de soha nem volt egy ilyen tény, egy tényfeltáró misszió keretében ilyenfajta felkészültségünk, úgyhogy ez egy hatalmas, de hatalmas segítség volt a számunkra, elnök asszony. Különböző személyekkel találkoztunk, és valamennyi találkozásunk nagy sikernek mondható. Óriási támogatásban részesültünk a görög hatóságok részéről, és nagyon meggyőző válaszokat is kaptunk a petíciók benyújtói részéről. Mindez maximálisan megkönnyítette a tényfeltáró tevékenységünket. Semmiféle késedelem, nehézség, nehézkedés, vagy bármi akadályoztatás nem volt, nem. A teljes bizalom övezte, övezte ezt a látogatást, igazi kiváló körülmények között dolgozhatunk a jelentés elkészítése céljából, pedig nagyon távoli régiókba jártunk, először Aténban fordultunk meg, aztán elmentünk Peloponnézébe, Korfuba, és északra is, Görögország északi részére is eljutottunk, egészen az Albán határig felmentünk. Itt most egy dolgot szeretnék kiemelni. Mindent, de mindent megtettünk azért, hogy a különböző petíciók tartalmát a helyszínen is megismerhessük. A petíció benyújtói jelen voltak, és a helyszínen tudtunk vizsgálódni, mindenre sort keríthettünk, amit felkíváltunk keresni. Semmiféle akadályban nem részesültünk akkor, amikor a hulladék lerakókat kívántuk megtekinteni, vagy az önkormányzatoknak a képviselőivel kívántunk találkozni, és itt tovább és így tovább. Ennek azt szólni, ez a kis összefoglalom a látogatásról, és még azt tudom elmondani, hogy ez az első eszmecsere ezenek alapján történhetett. Talán a kollégák még kiegészítik ezt, de úgy gondolom, hogy megvan a lehetőség arra, hogy tovább folytassuk a munkánkat, elkészülnek majd a módosítók, és a jelentés úgy gondolom, hogy a következő napokban el is készülhet. Még egyszer köszönetet mondani tehát a titkárságnak, Davidnek, és valamennyi kollégának. Már gratuláltam a két görög kollégának is, és a rendelkezésükre állok, hogy válaszoljak a további észrevételeikre, kérdéseikre. Kérem, bizalommal forduljanak hozzám. Úgy gondolom, hogy a részleteket is meg tudjak vizsgálni. Baldini úr? Evo, ja bih govorio hrvatski, jer kako nema prevoditelja, parlerò in italiano dunque non c'è il traduttore per la lingua croata e dunque volevo dire che sono completamente mint hogy nincs horvát tolmács, ezért olaszul fogok most itt beszélni, ha megengedik. Teljes mértékben egyet tudok érteni mind azzal, amit elmondott előhelyettes kollégánk, és aki elnökölte a delegációnkat, és vezette a tevékenységet a görög látogatásunk során. Talán talán most nem akart arról beszélni, de mégis volt néhány nehéz pillanat is a látogatásunk során. Tüntetőkkel szembesültünk, persze jó, semmi bántalmazásban nem volt részünk, nem tökéletes volt a szervezés, és minden a lehető legjobb feltételek között zajlott. tájékoztatást kaptunk minden fél részéről, nem csak a petíció benyújtói részéről, hanem a hatóságok is, a miniszter is tájékoztatott minket. A regionális önkormányzatok is, az ön, önkormányzati polgármesterek is, az egyetemi képviselők is, a kapodisztia daten, valamint az aténik kapodisztiai tudósok, szakértők, mérnökök is tájékoztattak minket, olyanok, akik ezzel a témával foglalkoznak, és hát találkoztunk örök, egyszerű állampolgárokkal, pártképviselőkkel is, akik a petíció benyújtói véleményeket képviselték úgy szintén, úgyhogy úgy gondolom, hogy teljes körű tájékoztatásra kerülhetett sor. Ez volt az első ilyen tényfeltáró látogatás, amelyben részt vehettem. Így most Görögországba jutottam, el. Hát én új vagyok, mint képviselő az Európai Parlamentben, horvát képviselő vagyok, július 1 csatlakoztunk, mint tudják, az Európai Parlamenthez, és az Európai Unióhoz, és eh, hagyd mondjam el, hogy nagyon meglepett az a hatékonyság, az a gyors fellépés, amelyel élni tudtunk. Gyakorlatilag megállás nélkül, nélkül dolgoztunk. Reggel egyből a, a kora reggeltől, a, a reggelitől kezdve már, már egészen késő estig dolgoztunk megállás nélkül, úgyhogy köszönetet mondanék mindazoknak, akik részt vettek a szervezésben. Nagyon-nagyon sok helyen fordultunk meg, nagyon sokat dolgoztunk, de úgy gondolom, hogy eredményes munkát végeztünk nagyon teljes körű információhoz jutottunk hozzá, minden érdekelt félel találkozhatunk, következésképpen úgy fogalmazták, hogy kiváló munkát tudtunk végezni. Jól bizadó. Mikrofon nélkül. Ha nincs más hozzászóló, akkor öni a szó. Köszönöm szépen köszönhetem mondtam a titkárságnak, Davidnek is, és a részvevőknek is, és valóban, valóban köszönhetett kellett volna, hogy mondjak a frakciók munkatársainak is, akik elkísértek minket, ezt az előbb nem tettem meg, most megteszem. Pótlom ezt, eh, valóban köszönet a támogatásukért, a logisztikai fellépésükért, nagyon hasznos volt az. Remélem, hogy a következő találkozásaink során tovább tudjuk folytatni ezt a munkát, vizsgálódhatunk, valamennyi a rendelkezésünkre áll majd, és remélem, hogy kielégítő választás, szavazásra tudunk majd sor keríteni. Köszönöm még egyszer. Köszönjük. Eh, Nos, akkor ezzel a kérdéssel most kész vagyunk. Felfüggeszthetjük a munkánkat, a szabizottsági munkát, és csak a koordinátorokat kérem, hogy maradjanak jelen a teremben belül folytatjuk a munkát. Már egy első találkozóra sor kerít, és majd a következő ülésünkön majd foglalkozunk mindezzel, de most a koordinátok ülése következik. Köszönöm köszönöm.